Uh, uh, uh, Kedves kollégák, folytatjuk a délutáni ülésünket. Nincs túl sok képviselő jelen, de azért jó, ha megkezdjük a megbeszélésünket. Gressle asszony, elnök asszony sincs még így, de hamarosan megérkezik. De megígértem neki, hogy legalábbis elkezdtem a ma délutáni ülést. A napirend egy kicsit változott. Első napirendi pont Európai Unió pénzügyi érdekeinek a tárgyalása, közös agrárpolitika teljesítmény alapú ellenőrzése felé. Szervamá úr az előadó. Úgyhogy kérem, hogy mutassa be a jelentését. Köszönöm, elnök úr. Nagy megtiszteltetésben részesültem, ezt kell, hogy mondjam hogy ezt a saját kezdeményezési jelentést én készíthettem elő. Azok a perspektívák, azok a lehetőségek, amelyek előttünk állnak, ezek hatalmasak, sőt, szinte félelmetesek a számomra, hiszen az, amit itt leírunk, az fontos lehet Ugyanakkor néhány percen belül, vagy legalábbis ebben a néhány perces beszámolomban meg fogom magyarázni, hogy ugyanakkor ez egy nagyon nehéz feladat, az egyik legnagyobb kihívást jelentő feladat. Azt kéne, hogy mondjam, hogy az a monstrum, amit itt évek, illetve évtizedek alatt fölépítettünk az agrárpolitikában, és különösen az ellenőrzési rendszerben, a kapon belül, ez jelenti hatalmas kihívást a teljes feladat alapjául azt tekintettem, hogy az új közös agrárpolitika legyen az alap, főleg az úgynevezett kiszöldítés és a fenntarthatóság. Most nem fog belemenni az agrárpolitika lényegébe, részleteibe, hiszen ez egy jó dolog. Ugyanakkor itt a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságban a mi feladatunk az EU pénzügyi érdekeinek a védelme. És ami úgy volt, hogy a szabályok egyszerűsítése lesz, hogy ez volt a célja, az valójában egy egész más dologgá válik, és egyáltalán nem jelent egyszerűsítést. A szemvevőszék a 2011-es első véleményünkben, amikor javaslatot tettek a közös agrárpolitika szabályozására, a 2014-2020-as időszakra vonatkozóan, már akkor jelezték, tehát a számövőszék jelesztés most idézem, hogy a közös agrárpolitika kiadásának a kezelése továbbra is komplex, különösen a kereszt megfelelőség új keretei között, ami még mindig nagyon magas szintű komplexitást mutat. Hát, hogy egyszerűen fogalmazzak, az egyszerűsítés helyett egyre komplexebb szabályaink vannak és ez különösen igaz a fenntarthatósági témában, ahogy mondtam. Három szint van, van egy alapszint, a környezeti előírások, egy kötelezettségek, e fölött idéntől pluszban a KAP bevezet egy új politikai eszközt az első pillérben, a zöld közvetlen kifizetést. Ez 30%-át jelenti a nemzeti közvetlen kifizetési költségkövetésnek, és így a gazdák fenntartható gazdálkodásának a támogatására fordítandó. Most ennek a részleteiben nem megyek bele. Minden esetre a gazdák számára ez egy olyan téma, hogy az új kap előírásai szerint kell, hogy gazdálkodjon, és amikor mi ellenőrizzük, hogy ezt meg megteszi a gazda, megteszi azt a gazda, amit tennie kell, akkor egy újabb probléma szintet, bürokráciás csomagot alakítottunk, és akkor még van egy harmadik szint a kötelező elemek tetején, a vidékfejlesztés is továbbra is szerepet játszik. A második pillérben legalább a 30%-os arányt fönn kell tartani az önkéntes intézkedéseknek amelyek a környezetvédelmi, illetve klímaváltozási témákhoz kapcsolódnak. Most nem fogok így se belemenni abba, hogy ezek a célok mennyire kívánatosak. Amit viszont mondani szeretnék, hogy ezzel a rendszerrel a korábbiaknál sokkal inkább fölmerül az a kérdés, hogy a mi, amit a szakbizottságunknak meg kell válaszolnia, vagyis, hogy megfelelő egyensúlyt kell találni a kevesebb administratív teher, és másik oldalon a hatékony pénzügyi ellenőrzés között. A kap ellenőrzés már most is kb. 4 milliárd euróba kerül évente, és az új kap időszakban az első és a második fázisban az fog történni, hogy magasabb lesz a hiba arány a számövőszéki megalapításokban, az alacsonyabb arány helyett. Tehát az az arány, hiba arány, amiről ma beszélünk, a jövőben valószínűleg még rosszabb lesz az idei eredmény, meg a jövő évi eredmény is az új kap első és második pilléres előírásai tekintetében. Néhány más témát is javaslok, amiről mm, vitáznunk kell a jelentéssel kapcsolatban. A költség, az ellenőrzések költséghatalkonsága, ahogy mondtam, 4 milliárd euróba kerül évente ez. Természetesen a kap keretein belül kell, hogy ezt elvégezzük. Mit tehetünk a kere- ezen keretek között? Az én elképzelésem az lenne, hogy hogy inkább teljesítmény alapú ellenőrzési rendszert kövessünk, ahogy egyébként a saját kezdeményezési jelentés címében is ez szerepel. Úgy gondolom, hogyha ezt elérjük, akkor ez az kívánt egyszerűsítést is magával fogja hozni, vagy ennek a nagy részét, és ez a kettő együtt remény, remélhetőleg jobb ellenőrzési költséghatékonyságot fog hozni magával, így csökkenhetnek a költségek, és jobban tudjuk a pénzügyi érdekeket képviselni, őrizni. Hatékonyabb és érzékenyebb kockázat alapú ellenőrzés alkalmazása, ez egy másik fontos téma, ami a fejemben van. Aztán az elképzelések mögött persze veszélyes lehetőségek is fennállnak, de most nem megyek be e, ennek a mm, részleteibe. tényalapú, korrekt, megbízható adatok biztosítása a számvevőszék számára, ez az egyik kulcsfontosságú kérdés. Hogy tudjuk ezt elérni? Hogy tudjuk elérni, hogy a tagállamok és a kifizető ügynökségek korrekt adatokat közöljenek a bizottsággal. Ez lenne az a néhány kulcsfontosságú elem, amit ki akartam emelni. Persze többféle utat választhatunk, és persze nem tudunk mindent megoldani itt a saját kezdeményezési jelentés keretei között. Az egyik elképzelés az lehetne, hogyha az igazolhatóság új felállására alapoznánk, hogy ezt a rendelet is tartalmazza. A cél az lenne, hogy egy egységes audit keretet állítsunk föl, csak egy audit lánccal a végső kedvezményezétek számára. Vagyis az EU intézménytől a végső kedvezményezettig csak egy ellenőrzési lánc álljon föl. Ezt végig kell gondolni. A második lehetőség, hogyha egy rugalmas ellenőrzési szervezést próbálnánk támogatni, ha ez sikerülne valós és hozzájárulna a teljesítmény alapú ellenőrzéshez, ezt össze lehetne kapcsolni a magasabb szintű kockázat alapú audit stratégiákkal, és akkor ez a két dolog együtt valóban a kívánatos eredményhez vezetne. Persze itt is vannak veszélyek, ahogy mondtam. Hogyha a kockázatokon alapulva dolgozunk, és aztán több ellenőrzés van, ott, ahol magasabb a kockázat, a hiba kockázat, akkor egy ördögi kör fog kialakulni, és egyre több hibát fogunk találni, hiszen a kockázat mértékét veszük alapul. Ez az a néhány kérdés, amit meg kell, hogy vizsgáljunk. A saját kezdeményezősű jelentés természetesen a jelenlegi jogszabályok alapján fogom készíteni, előkészíteni. Néhány dolgot emiatt figyelembe kell vennünk mindenképpen. A, például az időzítés tekintetében az egyik ilyen téma, például a közvetlen kifizetés rendelete. 2017. március végére a bizottság egy értékelési jelentést kell, hogy bemutasson a, az úgynevezett ökológiai fókusz terület értékelésére vonatkozóan, vagyis a megművelt területek 5%-a, hogyha több mint 15 hektáról van szó. Továbbá a kap értékelés és monitorozási rendelethez is kell, hogy kapcsolódjunk. Itt 2018 végére kell a bizottságnak majd jelentést készíteni ebben a témában. Ez az a néhány sarokköve a feladatainknak, amik előttünk állnak a jövőre vonatkozóan. Az időzítés tekintetében végül is a saját kezdeményezési jelentéssel kapcsolatban ma az első eszmecserét folytatjuk le, pontosan egy hónap múlva, március 24-én közmeghallgatást tartunk a Filhagen agrár mezőgazdasági biztos már bejelentette, hogy részt fog venni a meghallgatásunkon. A számvevőszéket is meg fogjuk hallgatni, és lesz a gazdáknak is képviselője továbbá. A mezőgazdaság jövőjének új fórum a Potocsnik úr, tehát ennek a fórumnak az elnöke is jelen lesz. A közmeghallgatás követően megvitatjuk a jelentéstervezetet, vagy április 13-án, vagy 14-én. És akkor fogjuk meghatározni a módosító indítványok beadásának a határidejét. májusban lesz szavazás a szakbizottságban, és valószínűleg júniusban kerül a plenáris elé ez a jelentés. Ennyit szerettem volna mondani. Ja, herzlichen Dank für die Köszönöm szépen ezt a bevezetőt hozzászólás. Úgy látom nincs. Akkor az Európai Bizottságnak, művele főigazgatónak adom meg a szót. Yeah. <clears throat> Thank you very much. Köszönöm szépen. Azzal szeretném kezdeni, hogy nagyon érdekel minket ez a jelentés. Tisztában vagyunk azzal, hogy az SHP keretében az ellenőrzés rendkívüli adminisztratív feladatokat jelent mind a tagállamok, mind a bizottság, mind a számvevőszék számára. Néhány számot. Az SZAP-n belül mintegy 50 millió tranzakcióval számolunk évente. Ezzel jelenleg mintegy 900 ezer, 21 millió on the spot ellenőrzést, vagy helyszíni ellenőrzést kell elindítanunk. Ha ezt egyszerűsítjük, azaz az ebből eredő terhet csökkentjük, ahogy az előadó mintegy 4 milliárdos nemzeti adminisztrációnál megjelenő ellenőrzési költséget jelent, akkor ha ezt sikerülne csökkenteni, az óriási előny lenne. Két-három rövid megjegyzést mondanék el erről a kérdésről. Nagyon fontos megjegyeznünk azt, hogy a tagállamok e- és a bizottság által végzendő ellenőrzést alapvetően azok a szakpolitikai rendszerek határozzák meg, intézkedések, amelyeket elindítanak. Minél komplexebb az ellenőrzési rendszer, annál komplexebb az ellenőrzés maga, ami természetesen az ellenőrzések egyszerűsítésének a terét is csökkenti, különösen, hogyha hatékonynak akarjuk megtartani, és a hibákat fel akarjuk tárni. A megosztott menedzsment környezetben minden ellenőrzést a tagállamnak kell elvégeznie. Ez azt jelenti, hogy a felelősség bizonyos része az ellenőrzések legkevésbé terhes megszervezésének a módja a tagállam feladata, Figyelembe kell vennünk ezt akkor, amikor erről beszélünk. A harmadik dolog pedig, amiről beszélni szeretnék, az a következő. Az ellenőrzési szabályok szerint, amelyeket a vonatkozó EU jogszabályok tartalmaznak, ezeket az, e, ezek az ellenőrzések döntő mértékben kockázatalapúak. Van e, százalékossági arány is, de alapvetően kockázat alapúak azért, hogy ugye a fekete bárányokat el tudjuk kerülni. A még több hiba megtalálása problematikus, hogyha az első szintű ellenőrzésben már sok hibát találunk, hiszen ez alapvetően a hiba általános eh, csökkenéséhez vezet, mert a tagállamok általában a forrásnál derítik ki a hiányosságokat, és ezt is akarjuk. Mint mondtam, az egyszerűsítést, az egyszerűsítés nagyon, nagy, eh, nagyon is érdekli a bizottságot, a napi rendjének az első pontjai között szerepel mind a tanácsnak, mind a parlamentnek. Megküldtük, hogy javaslatokat kérünk. Azt hiszem, hogy ezek a, jelenti, ezek a javaslatok valóban érdemesek arra, hogy megtárgyaljuk, hiszen ha az egyszerűsítést célozzák meg, akkor nagy előrelépést jelentenek. Megpróbálunk éppen ezért az önök előadójának a jelentés előkészítésében és a tárgyalások során a lehető legtöbbet segíteni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Mögele úr. Úgy látom, más nem kér szót. Nem tudom, hogy az előadó szeretne még szólni. Talán röviden hadd reagáljak a bizottságnak. Én csak a, tehát így elmondtam ezt a kérdést, hogy vajon lehetőség van-e arra, hogy még több hibát lehetne találni. Ez egy költői kérdés volt, sőt azt sem, nem is állítom azt, hogy lehetne. De ugyanarról beszélünk. Nyilvánvalóan az lenne a legjobb, hogyha hatékony és költséghatékonyak lennének az ellenőrzések, amelyekkel minden valós problémát fel lehet tárni. Ugye az optimális esetben valóban kimegy az ember a gazdaságba, megnézi, hogy melyek azok a földterületek, amelyekre vonatkozóan nem valós jelentéseket küldtek be. Szóval ezek azok a dolgok, amiket meg kell vizsgálnunk hatékonyság szempontjából. Egy apróságot még azért elmondanék, Mégpedig azt, és megint csak egy példa alapján, nem részletekbe szeretnék belemenni. De például az EOPS rendszer, amelynek az lenne a dolga, hogy nagyobb hatékonyságot hozzon a rendszerbe, és pontosan a parcellák pontosabb mérését eredményezni, azt jelenti, hogy minden, ez alapján minden egyes parcelláról tudnunk kéne, hogy mekkora, kellene, hogy mekkora és mekkora a pontos földterület. Ugye ellenőrzik is ezt, és évente nem igazán tudom a számokat. Nem. Mindig más és más. Tehát a, a gazdák sem bízhatnak a rendszerben. Egy kicsit kafkai helyzet ez. Ugye azt mondják nekik, hogy most digitalizáltuk a parcellákat, a parcella ekkora és ekkora, akkor a gazda ezt bevezeti a dokumentumokba, és végül kiderül, hogy az adatok nem stimmelnek. Tehát ez egyfajta körforgás. Talán meg lehetne néznünk néhány példát még, és ezzel is segíthetnénk, hogy csökkentsük a meglévő ellenőrzések számát. Köszönöm szépen. Ha lehet, nekem is szót kell kérem, mert nem, bár nem vagyok a hozzászólók listáján. Mindig azt hallom, hogy a sok ellenőrzés, hogy sok az ellenőrzés. Azért nézzük meg, hogy mi az, amit nem ellenőrzünk a piaci intézkedésektől kezdve. A 95%-ot itt abszolút nem ellenőrzünk, csak 5%-ot. Ennél az 5%-nál valóban fontos, hogy megfelelő legyen a lebonyolítás. Nem akarom azt mondani, hogy, hogy minden évben 100%-ot kell ellenőrizni, erről nincs szó, de azok az ellenőrzések, amelyeket meg elindítunk, azokra fontos, hogy megfelelő formában kerüljenek lebonyolításra. Mindenki, aki erre vonatkozóan javaslatot tesz, annak fontos ezt is figyelembe vetnie, ne, vennie, hogy az legyen, hogy most itt óriási öm, ellenőrzési ritmusokkal kellene számoljunk. Lamárkasszonyról, vagy Feneszi öm, úrról, a számvevőszék képviselőiről megfeledkeztem, megadom a szót. Köszönöm, elnök asszony, nagy öröm számomra, hogy azt hallom, hogy a tagállami ellenőrzések a bírálat tárgya, nem pedig maga a, bí, a számvevőszék, mert mi magunk nagyon, szám, nagyon kevés számú, kis számú ellenőrzést végzünk, a két pillér keretén belül nagyjából egy század. Az egységes audit elképzelése a 2004-ben indult el a tanács véleményével, saját kezdeményezésű jelentése, ahogy azt hallottuk az előadótól. De azt hiszem, hogy még nem értünk az út végére. Legalábbis még nem sikerült minden ajánlást végrehajtanunk a jelentésből. Úgy gondolom, hogy fontos elemet jelenthetnének az új rendszerben az ellenőrző testületek, a bíróság, bocsánat, a számvevőszék a nagy reményeket fűz ehhez, bár látjuk, hogy a tanúsító testületek és a biztosítékoknak a, a megadása nem tökéletes még. A számvevőszék hadd mondjam legalább ezt, hogy nem több, hanem jobb ellenőrzést szeretne. Az ezévi jelentésünkben mindkét pillérnél, az egyes és a kettesnél is azt húztuk alá, hogy jelentős a hiba százalék, és ennek jelentős arányát el lehetne kerülni, hogyha jobb lenne az ellenőrzés. Tehát megint oda jutottunk, hogy jobb ellenőrzésre van szükség, nem pedig többre. de a számvevőszék nagyon szeretné, hogyha más felsőági intézmények módszertanát is tanulmányozhatnánk. Tavaly megnéztük a tagállamok statisztikáinak megbízhatóságát, és úgy találtuk, hogy nem igazán megbízhatók az adatok. A alapú ellenőrzés, és ez az utolsó témám, Megele úr is említette már, milyen nagy százalékban vannak kockázatalapú ellenőrzések, amelyeket a tagállamok végeznek. Nos, a számvevőszék szempontjából mi igazából úgy érezzük, hogy egy kicsit meg van kötve a kezünk. Van ugye a random mintavételezés, aminek mégis reprezentatívnak kell lenni, egyébként nem lehetne az eredményeket extrapolálni tehát mi a kockázat alapú ellenőrzésekben csak eddig tudunk menni. Még egy szót, ha lehet. Picit talán mellékesnek tűnhet, de tudniuk kell, hogy a számvevőszék optimalizálni próbálja az audit eredményeket. Most először a DAS audit keretében idén megnézzük a teljesítménnyel kapcsolatos kérdéseket is. Megpróbáljuk tehát az ellenőrzési munkánkat abból a szempontból optimalizálni, hogy minél nagyobb legyen a használható eredmény. Köszönöm szépen. Mögele úr. Thank you, Chairman. <coughs> Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék válaszolni a két megjegyzésre. területalapú kifizetésekkel kapcsolatban. Az RPIS-t azért hoztuk létre, hogy száz százalékban administratív ellenőrzéseket végezzünk, a közvetlen kifizetésekkel kapcsolatban és más területalapú kifizetésekkel kapcsolatban. Ez azt jelenti, hogy százszázalékos administratív ellenőrzés van, ahol is a gazdák által benyújtott kérelmeket összehasonlítjuk ezzel a rendszerrel. Ami ez alapján 5%-os helyszíni ellenőrzést folytatunk, amelyek általában abból állnak, hogy lemérjük a területet. Amit itt figyelembe kell vennünk, és a jelentés is ezt nyilván igazolni tudja, a helyszíni jel, a helyszín elemzése során gyakran úgy látjuk, hogy a gazda eh, kérése ugyan az LPIS-nek megfelel, de a valóságnak nem. Ez azt jelenti, hogy kisebb öm, ként szerepel a regiszterben a terület, mint valóságban, vagy fordítva, és eh, a parcella, a bejelentett parcellák nem felelnek meg a valóságnak. Ehhez megfelelő korrekciót kell elvégezni és csökkenteni a kifizetést. Ezek olyan esetek, hogyha a bíróság ezekre rábukkan, illetve a erre rábukkan, ez hibának számít, ez belekerül a DASZ-ba, és ez nagyon megnehezíti az életünket a mentesítés során. Ez nagyon fontos, ezt ellenő, ezt megemlíteni. Tehát az az LIPS alapján 100%-os adminisztratív ellenőrzést végzünk. Erre ez nagyon jó, ez az eszköz, ezt a számvevőszék is említi. A jelentésében 5%-ban helyszíni ellenőrzést végzünk, és ott ezek esetben, egyes esetekben megalapíthatjuk, hogy a valóságnak nem felelnek meg az adatok. Köszönöm szépen. Még egy kérdésem lenne 2013-ban az Európai Bizottság nagy korrekciókat hajtott végre, ami a hibahatárokat illeti. Most ezzel kapcsolatban önök mit tesznek? Mi lesz ezekkel a korrekciókkal? Ezekről beszámolt, beszámoltak, ezt mi tudomásul vettük, a mentesítési jelentésben is szerepel ez, de most mi lesz? Most spondját rá, vagy történik-e itt valami? Lesz, persze pénzügyi korrekció lesz, de mi lesz a korrigált közleményekkel a tagállamok részéről? Megfedik ezért a tagállamokat, vagy, vagy, vagy mi lesz ennek az eredménye? Nos, ön is utalt arra, hogy pénzügyi korrekciókra kerül sor. Tehát minden alkalommal, amikor az auditok alapján látjuk, hogy az ellenőrzési rendszerek nem megfelelő működtek, tehát az LPIS például nem megfelelő eh, adatokat tartalmaz, Eh, akkor természetesen eh, eh, megbecsüljük, hogy milyen kockázatot jelent ez az Európai Unió költségvetésnek, és pénzügyi korrektúrákat vezetünk be, ez az első lépés. A második lépés, az, ahogy a bizottság éves jelentésében is láttuk, mindig, amikor több mint 5 százalék a mm, hiba határ, akkor ez alapvetően egy cselekvési tervet von maga után, és a valódi kockázat alapján és az előlépések alapján, amelyet a tagállamok tettek a eh, korrekciók érdekében, ezek különbözőek lehetnek, és lehet, hogy arra eh, az megállapításra jutunk, hogy a tartalék lehívása nem eh, szükséges. Hogyha nem megfelelően hajtják végre a cselekvési terveket, akkor 2014 óta felfüggeszthetjük a fizetéseket, vagy csökkenthetjük ezeket. Nyilván tudják, hogy egy esetben, amikor erre sor került, egy, a kifizetés csökkentés csökkentését vezettük be, és a jövőben erre még lehet példa hasonló esetekben. Tehát látják, hogy ez alapvetően egy hibátlan rendszer, ahogy a hibát észleljük, hogyha 2000 fölé megy a hiba határ, akkor preventív és korrektív lépésekre kerül sor a bizottság részéről. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy ha egy cselekvési tervet sikeresen lezártak, akkor már soha többé nem lesz hiba. Az LP, LPIS ez egy olyan rendszer, amely amelyet folyamatosan aktualizálni kell, tehát mm, rendszeresen eh, a légi felvételeket eh, aktualizálni kell, és minden alkalommal Persze előfordulhatnak továbbra is hibák, de amint ezeket a hibákat feltárjuk, az Európai Bizottság erre reagál. Nagyon örülök annak, hogy ez tényleg így van. A 0,38%-ról 5,5%-ra korrigáltak bizonyos kifizetéseket. Ez azt jelenti, hogy a tagállamok adataira nem lehet alapozni. Miért van ez így, hogy a tagállamok ilyen számokat, ilyen adatokat nyújtanak be, és nem veszik észre, hogy mi történik? Ez egyrészt azért van így, mert azok az ellenőrzések, amelyeket a tagállamokban végrehajtunk, ezek a valódi, nem fedik fel az összes valódi hibát. A, a valóban felfedett hibákról szóló bejelentések nem felelnek meg a valóságnak, úgy, mint ahogy később mi ezt megpróbáljuk rekonstruálni. Mindezt a tagállamokban végrehajtott auditok alapján eh, végezzük az, ellenő, a számvevőszék által végzett eh, ellenőrzés alapján és a eh, tanúsító testületektől kapott adatok alapján. Ez alapján megpróbáljuk a problémák valódi mér- dimenzióit felfedni, és ebből levonni a következtetéseket. Ön arra utal, hogy a, vagy, vajon a, arról van egy szó, hogy a tagállamok nem megfelelő ellenőrzésekről számolnak be, vagy hogy manipulálták-e az ellenőrzések eredményét? Az utóbbira nincsen bizonyítékunk, úgyhogy ezért nem mondhatom azt, hogy manipulált adatokkal dolgoznánk a tagállamok részéről. Nem, ezt nem mondhatom elsősorban, arról van itt szó, hogy az ellenőrzési eredményeket továbbítják nekünk, de az ellenőrzések mennyisége nem megfelelő. A tart, van itt a tartalék, aztán a cselekvési tervek, aztán a kifizetések felfüggesztése vagy pénzügyi korrekciók, amelyek nagyon fájdalmasak lehetnek. Ezek a lehetséges reakciók. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Megint csak nagyon sokkal okosabbak lettünk, mint voltunk, úgyhogy ezért nagyon hálásak vagyunk. Nincs más hozzászólás. Köszönjük szépen a beszámolót. És akkor most rátérnénk a 21-től 53-ig tartó rendi pontokra ügynökségek mentesítése. Az összes ügynökségről együtt fogunk vitázni. Örülünk annak, hogy itt vannak az ügynökségek képviselői, és először is megadom a szót eh, Csárnecki eh, úrnak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt remélem, hogy ez lesz az én győzedelmes napom. A ma délelőtti hozzászólásom után most kitérek az ügynökségekre, és a, a kollégák majd ezt megjegyzésekkel láthatják el. 32 32 ügynökség mentesítéséről van szó. Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet, illetve a Frontex a szemvevőszéktől egy minősített véleményt kapott. Az EIT második évben kapott ilyen minősítést, gyakorlatilag ugyanazon alap, problémák alapján, mint előző évben. A számvevőszék arra jutott, hogy hogy a privát audi cégek által kiadott audit tanúsítványok, e, ezek lefedik a kedvezményezetteket, illetve az EIT kifizetésének 87%-át. Emellett Az EIT saját ex post verifikációja 2013-ban azt igazolta vissza, hogy az ex ante verifikációk nem eléggé hatékonyak. Az ex post verifikációk elkészítése után az EIT a kifizetések 3%-át vissza kellett, hogy követelje mert ezek nem voltak hatékonyak. Aztán a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatban is felmerültek problémák, mint 2010, mint 2012-es évre vonatkozóan. Végül ezek a hibák a számvevőszék szerint két és 3% közötti kombinált hibahatárt eredményeznek. A mentesítési eljárás elhalasztásához ez elég. A Frontex a másik ügynökség, amely, kapott, amely ilyen véleményt kapott most már második évben, ugyanúgy, mint az EIT. az ex ante verifikációkkal kapcsolatban vannak itt is problémák. A Frontex azonban új és jobb ex ante verifikációs rendszereket vezetett be 2013-ban. A Frontex 2013-as tranzakcióinak nagy része 2013. júniusa előtt lett, került aláírásra, ez, ezért az új verifikációs rendszert még nem tudták auditálni. Ami az ügynökségek szabálytalanságait illeti, ezek a ö, ö, légi és szárazföldi operációkra vonatkoznak a Frontexnek meg kellene adni a mentesítést véleményem szerint, mert egy jobb és javított rendszert vezettek be. Ami a többi ügynökséget illeti, az ezekkel kapcsolatban az elszámolások megbízhatósága, a tranzakciók megbízhatósága, a költségvetési és végrehajtásával kapcsolatban merült föl a probléma. Az egyik legfontosabb probléma, amelyet a számövőszék megállapít, az az átvitelek nagy összege. Ez a kérdés már több éve foglalkoztat bennünket. Meg kell állapítanunk, hogy sok ügynökség több éves projekteket és tranzakciókat indított, ahol ezek az átvitelek indokoltak lehetnek. Különösen, hogyha látjuk, hogy az ügynökségek általában az előző évek átviteleit konszolidálták. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az árnyék jelentéstevők szeretnének hozzászólni először is Stechowski kollega. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák. Először is fontosnak tartom, hogy megköszönjem a számvevőszéknek a kiváló munkáját. A 2013-as ügynökségi költségvetések ellenőrzését végezték el, és Csánecki úrnak is szeretnék köszönetet mondani, hiszen kiváló munkát végzett előadóként a jelentések elkészítése során. Az ügynökségeknek is szeretnék köszönet mondani, hiszen nagyon jó volt az együttműködés a témában. Nem fogom megismételni mindazt, amit Cserneszki úr már elmondott, ezért inkább csak néhány konkrét témára szeretnék kitérni, amikről még nem volt szó. Sok ügynökségnél problémás a költségvetés végrehajtása, és problémás a dokumentálás. Mivel európai pénzről van szó, vagyis az Európai Uniós polgárok által befizetett pénzről van szó, mindenképpen rendet kell teremteni ezen a területen. Értem Csáneszki úr kritikáját, de szerintem más problémákra is kéne koncentrálnunk. Az egyik ilyen az érdekkonfliktus. Sok olyan ügynökség van, amely nehezen tudja kezelni az érdekütközéses helyzeteket, vagyis nem megfelelő talán az érdekütközési helyzetek kezelése a részükről, vagy ennek a felfogása. De ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy az alkalmazottaknál merül föl ez az érdekütközés hanem inkább a probléma megközelítése a kérdéses. Eltérő mechanizmusokat alkalmaznak az egyes ügynökségek, van, ahol jó a szabályozása, ennek is van, ahol kevésbé. A bizottság ki is adott egy brosúrát az ügynökségek számára ebben a témában, de úgy gondolom, hogy egész másfajta hozzáállása lenne szükség az ügynökségek részéről, és megfelelően kellene, hogy kezeljék az érdekek, érdekeket, az ütköző érdekeket, és akár az ombudsmannal együttműködve kéne ezeket a kérdéseket megoldani. Az ombudsman kidolgozott egy állásfoglalást az érdekütközések kezelésére, és ajánlással is élt méghozzá úgy, hogy a bizottság készítsen egy kötelező jellegű szöveget erre vonatkozóan. nem arról van szó, hogy harcolnunk kell az ütköző érdekek esetén az egyes érdekeket képviselők ellen, és ezt a helyzetet ezt nagyon rosszul élik meg az állampolgárok. A számvevőszégnek nyomon követést kell végeznie 2015-ben, a 15-ös 2012-es külön jelentéssel kapcsolatban. Tudnunk kell azt, hogy az érdekütközést ki kell venni, ki kell zárni még mielőtt fölvesznek egy szemét. Így tehát a problémát előre kell megoldani, és nem utólag. Ezt követően két ügynökséget szeretnék említeni. 2013-ban az EFSA ügynökség esetén 59%-os arányban merült fel közvetlen vagy közvetett érdekütközés. Aztán az IMI ügynökség esetén is vannak olyan szakértők, ahol 79%-os arányban közvetlen vagy közvetett érdekütközés merült föl. Ez egy olyan kellemetlen helyzet, amivel folyamatosan foglalkoznunk kell, és folyamatosan nyomon kell, hogy kövessük. Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy az azok az ügynökségek, amelyek a gyógyszerek témájáért, illetve az élelmiszerek témájáért felelősek, vagyis az európai piac bizonyos szegmensével foglalkoznak, ezeknek függetlenek kell lenniük, hiszen nem engedhetjük meg azt, hogy a vállalkozások befolyásolják az ügynökségek munkáját. Az ügynökségek átláthatóak kell, hogy legyenek, és készen kell, hogy álljanak az auditrendszerek alkalmazására. A bizottságnak értékelnie kell az átláthatóságot valamint ezeknek az ügynökségeknek az integritását ugyanolyan alapokon, mint ahogy ezt történik a vagy történt a múlt évben kiadott jelentésben is, ami a korrupció elleni harca foglalkozott. Rendszeresen kell készíteni értékelő jelentést. Nagyon fontos, hogy mi pontosan tudjuk, hogy ezeket az elveket az ügynökségek hogyan hajtják végre. Aztán a nevek problémája, illetve a számok problémája. Összesen Összesen 32, még egyszer mondom, 32 ügynökségünk van, és az ügynökségek gombaként szaporodtak itt az utóbbi időben, mint a gomba eső után. Senki nem vetette fel azt a kérdést, hogy valóban szükség van ennyi ügynökségre? És ezek valóban hozzáadott értéket biztosítanak? az a benyomásom, hogy ez túlzat ez a szám, elnézést, hogy ilyen őszintén beszélek, de vannak olyan ügynökségek, amelyeknél valóban az az érzésem, hogy ezt a ügynökséget nem kéne föntartanunk, vagy legalábbis nem önálló intézményként. Ezeket a kis ügynökségeket esetleg az Európai Bizottságba lehetne integrálni, vagy pedig az egymáshoz hasonló ügynökségek fuzionálhatnának. Így a székhelyek számát is lehetne csökkenteni teljesen értelmetlennek tűnik számomra, hogy bizonyos ügynökségeknek kettő vagy akár még több székhelye is van. Tudom, ez egy politikai kérdés, mert minden ország akarja, hogy legyen saját ügynöksége, de van olyan tagállam, ahol két vagy három ügynökségnek is ott van a székhelye. Ez abszolút nem logikus. És mindez kapcsolódik a költségek kérdéséhez is természetesen, sőt az utazási költségek kérdéséhez is, hiszen a több székely esetén folyamatosan utaznak az alkalmazottak. A digitális világot éljük, miért nem lehetne megszervezni számítógépen keresztül a megbeszéléseket, és akkor nem kéne kifizetni a hatalmas utazási költségeket. Az ingatlanok költsége is problémás lehet, hogy ezt a pénzt sokkal hatékonyabban tudnánk felhasználni, amit erre költünk. Ezek azok a kérdések, amelyek a következő öt évben szerintem a középpontban kell, hogy álljanak. Következő probléma az ügynökségek láthatósága. A meghallgatás követően az átláthatóságot vizsgáltam az ügynökségek esetében, és nem vagyok arról meggyőződve, hogy minden ügynökség átlátható módon tudja bemutatni a munkáját. a következő kérdést próbáltam megvizsgálni. Az európai polgárok tudnak az európai ügynökségek létezéséről? Hogyha egy belgát, egy finn, egy cseh vagy svéd polgárt megkérdeznek, nagy valószínűséggel kiderül, hogy nem is ismerik ezeket az ügynökségek. Talán valaki ismer egy olyan ügynökséget, amelynek a székhelye a saját hazájában van de egyébként a többi ügynökséget egyáltalán nem ismerik. És most nem is destruktív kritikával akarok élni, én pozitív kritikával kívánok élni. Tudom, hogy vannak olyan ügynökségek, amelyek kiváló munkát végeznek, Frontex, az Europol és más ügynökségek, amelyek tényleg nagyon jó munkát végeznek. Volt lehetőségem arra, hogy személyesen is meglátogassak néhány ügynökséget, és másokkal pedig együtt tudnom dolgozni. De a munkájukat senki nem ismeri. Például Prágában, elnézés, hogy Prágáról beszélek, de hát cseh vagyok. A public relations témájában dolgoztam, és Csehországban sokan nem tudják, hogy csehországi székhelyen működik egy ügynökség. Pedig az ügynökség kiváló munkát végez Tudják, hogy nagyon sok pénzt költenek arra, hogy láthatók lehessenek ezek az ügynökségek, és mégis az ügynökségek nem láthatók, olyan, mintha nem is léteznének. Pedig vannak tájékoztató eszközeink, azért mondom, hogy ez egy pozitív javaslat, amivel érni kívánok a jövőre vonatkozóan. Hát tagállami képviseletről is szeretnék beszélni. Olyan tagállamokról van szó, amiket új tagállamnak nevezünk. Hát nem tudom, hogy a Cseh még mindig új tagállamnak tekintendő-e. minket is kritizáltak néha, de hát tudják, hogy már tíz éve a Cseh tagja az Európai Uniónak, és a mi országunkban nincsen ügynökségi székhely. Lengyelországban ugyanakkor, vagy más országokban is érvényes ez, hogy nincsen képviselőjük ügynökségekben. Végül még szeretnék egy abszolút pozitív dolgot mondani. Bizonyos ügynökségek, persze ezeknek nem olyan ismert a neve, hatalmas áldozatot hoznak, hogy észszerű költségeket tudjanak működni. A SEDEFOP például más ügynökségeket is említhetnék, de úgy gondolom, hogy az ügynökségeknek elsősorban ökológiai intézkedéseket kell hoznia, olyan intézkedéseket, amelyek a környezetbarát módon szervezett munkát tudják támogatni, például videokonferenciák szervezésével, amivel el lehet kerülni az utazási költségeket. Aztán még lenne egy általános javaslatom is, Itt a szakbizottságban gyakran mondjuk, hogy nincs együttműködés, vagy nem megfelelő az együttműködés a tagállamok és az ügynökségek között. Itt szeretném elmondani, hogy az ügynökségek egymás közt sem működnek együtt megfelelően, pedig vannak olyan munkák, amiket meg tudnának osztani. Ez is lehet egy jövőre mutató javaslat, hogyha ugyanabban a városban, vagy ugyanabban a az országban található több ügynökség székhelye, akkor itt megtakarítása lenne lehetőség, közös eszközöket használhatnának, és ezzel megtakarítanánk a polgárok pénzét. Köszönöm. Vógen kollega a következő listán. Köszönöm, elnök asszony. Szeretném én is köszön, megköszönni mind a számvevőszéknek, mind pedig az előadónak a jelentést két kivételt találtunk, viszonylag pozitívnak tekinthetők, és örülök annak is, amit az árnyék előadó társam mondott, különösen az ügynökségek nagy számáról. Hatalmas kérdés ez, és mindig partalan vitát folytatunk erről. Nagyon sok új tagállam szereti, hogyha a határon belül van egy ügynökség, és mindig harcolnak érte, hogy megtarthassák az ügynökségek egymás közti vitája is egy érdekes dolog, de a tagállamoknak úgy gondolom fontos szerepe van ebben, ezért ezt velük kell tisztázni. A legutóbbi vita a mente, az ügynökségek mentesítéséről ennek kapcsán a, bizá, a bizottság, illetve a tanács javasolta a mentesítés megadását. Vannak pozitív előrelépések, kérdés, e, kérdéskörben sokan jelezték ezt már. Különösen örülök annak, hogy van néhány olyan, különösen e, fontos az, hogy még vannak olyan ügynökségek, amelyek a transzparencia javaslatot nem fogadták el, tehát az érdekösszeütködésekre vonatkozó nyilatkozatot jelentős hiányosságok vannak még etéren, és a ügynökségeken belül is hiányoznak még a megállapodások, ennek az okát meg kellene találnunk. Nagyon fontos kérdés a dokumentumban az, az átgördítéseknek, az átviteleknek a magas szintje, több mint 10 százalék. Ez azt jelenti, hogy több éven keresztül egyik évről a másikra át tudják vinni ezeket a, a az összegeket. Ez itt valami rendszerszerű probléma lehet. Jó lenne, hogyha magyarázatot kapnánk arra, hogy miért van erre szükség. Legalábbis jobb költségvetési tervezésre van szükség az ügynökségek körében, ez lenne a minimum. A másik kérdés, amit az ügynökségek maguk vetettek fel, az az alkalmazottaknak a száma, illetve az ezzel kapcsolatos problémák, forráshiány. Sokan mondják az irányos, írásos beadványban, hogy eh, nem tudják a feladatukat ellátni, mert eh, korlátozott mértékben áll forrás rendelkezésükre. A költségvetési emelések ellenére az elmúlt három évben került erre sor, mégis azt látni, hogy van némi növekedés az ügynökségeknél, talán nagyobb is, mint a többi intézménynél. Tehát meg kellene kérdezni, hogy milyen forrásaik vannak az ügynökségeknek, miért érzik, hogy kevés a forrás, és meg kellene kérdezni azt is, hogy véleményük szerint a forrás hiány kihat-e a teljesítményükre, mert ez egy nagyon fontos kérdés. Persze az sznd volt még néhány egyéb megjegyzése is. Köszönöm szépen. Jávor kollega a következő. Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt kollégák! Én is elsőként szeretném megköszönni czarnecki eh, kollégának a elvégzett munkát egy hatalmas anyaggal kellett szembenéznie a thirty two ügynökség eh, beszámolója illetve mentestési eh, dokumentuma ez mindenképpen tiszteletre méltó és köszönjük ezúton is a munkát én pusztán három ügynökség esetében szeretnék néhány megjegyzést eh, tenni részben olyanok amelyeket maguk a eh, mentestési javaslatok maga a dokumentum is emlt illetve már eddig is felmerültek a vitában. az első az élelmiszerbiztonsági eh, ügynökség az efsa területén tapasztalható az esza val kapcsolatosan a legfontosabb vita ami az európai közvéleményben zajlik az az efsa függetlensége a e, nagy e, agribiznisztől a nagy mezőgazdasági e, élelmiszeripari vállalatoktól és e tekintetben ennek a garanciája azok az az az összeférhetetlenségi szabályrendszer amely biztosthatja azt hogy nincs ilyen forgóajtószerű átjárás a két szektor között a uniós ügynökség és e, a e, gazdasági e, szektor között. e tekintetben ugyanakkor az évek óta fönnálló problémák az efsa val továbbra sem oldódtak meg. az európai parlament a tavalyi jelentésében felhvta az efsa figyelmét arra hogy eh, szükségesnek látja a kétéves átmeneti periódus eh, bevezetését. Eh, ez nem történt meg ennek az átvezetése az efsa egy új verzióját közzétette idén nyáron a függetlenségi politikájának de ez inkább csak egy stiláris átfogalmazása a történetnek mint egy valódi revziója és szigortása az összeférhetetlenségi politikának tehát azt gondolom hogy itt számon kéne kérni az európai parlament által korábban követelteket. ahogy emltette a cseh kollega az európai ombudsman is megfogalmazott kritikákat ezzel kapcsolatban konkrétan az efsa t név szerint is fölhvta hogy vizsgálja fölül az összeférhetetlenségi a conflict of interest szabályait és azt gondolom hogy ez mindenképpen arra utal hogy a parlamentnek nyomást kell gyakorolnia az efsa ra hogy e tekintetben minden szükséges szükséges lépést tegyen meg hogy az európai eh, választópolgárok az európai polgárok biztosak lehessenek abban hogy egy európai intézmény és a big business közötti összeférhetetlenség eh, megfelelőképpen van eh, szabályozva. a másik ügynökség amivel foglalkozni szeretnék az a frontex. itt két problémát látunk fölmerülni az egyik amire a számvevőszék is felhvja a, figyelmet, hogy sokszor azok a különböző konstrukciók, amiken keresztül a Frontex eszközökhöz jut hajóbérlés, különböző eszközökhöz való hozzáférés. Ez rendkívül kaotikus, rendkívül e, sokféle, nincsen egységes szabályrendszer erre, és mindezek eredményeképpen maga a számvevőszék nem tud megfelelő auditot elvégezni e, ezen a területen, mert nincs rálátása, nincs egységes e, összefoglalása annak, hogy hogy mely tagállamokban milyen feladatokra, milyen költségekkel kell számolnia a Frontexnél. Tehát itt mindenképpen szükségesnek látnám azt, hogy e, egy sokkal e, e, harmonizáltabb és egységesebb nyilvántartása legyen ezeknek a szerződéseknek. A másik pont pedig a, ez nem feltétlenül csak a Frontexet érinti, de itt azért fölmerül ez a probléma, a székhelye a Frontexnek, más ügynökségeknél is előfordul, hogy nincs átfogó székhely megállapodása befogadó tagállammal, és ez időnként jogbizonytalansághoz tud vezetni. Végül a harmadik ügynökség az Európai Innovációs és Technológiai Ügynökség amely történetesen egyébként budapesten magyarországon székel tehát az én e, tagállamomban ugyanakkor az eit visszatérően e, komoly könyvelési, beszámolási problémákkal küzd. A 2012-es discharge -al kapcsolatban a mai napig nem tettek közzé például egy írásbeli dokumentumot, hogy hogyan veszik figyelembe a 2012-es discharge-ban foglalt ajánlásokat. Ez mindenképpen azt gondolom, hogy egy elmaradás. És hát a maga a számvevőszék is több ilyen pénzügyi menedzsment problémára hívja föl a, a figyelmet. Ezek részben azt gondolom kiküszöbölhetőek lennének olyan eszközök által, amiket egyébként néhány éve a zöldek már magának az EIT-nek a felállításakor is javasoltak, megfelelő, alapos ellenőrzési mechanizmusok felálltása arra hogy ezeknek a tudás és innovációs központok amelyek létrejönnek az ezeknek juttatott pénzek hogyan kerülnek felhasználásra milyen üzleti tervek és ezeknek a végrehajtása hogyan néz ki számon kérni az éves üzleti terveket és részben is azt gondolom hogy ez megint egy, egy nagyon fontos probléma hogy amikor az innovációs projektek lezajlanak azok ne pusztán arra a szűk időszakra koncentráljanak amikor az európai finanszrozás rendelkezésre áll hanem olyan projektek induljanak el lehetőség szerint amelyek az uniós finanszrozást követő évekre is hát valamilyen életszerű financiális modellel rendelkeznek látnunk kell hogy előfordulnak olyan konzorciumok amik tulajdonképpen kifejezetten az uniós pénzek lehvására jöttek eh, létre és hogy eh, nem biztostott hogy az ott elinduló eh, projektek folyamatok azok a későbbiekben életképesek és továbbvihetők lesznek. erre is azt gondolom hogy érdemes lenne az eit e keretén belül jobban odafigyelni. köszönöm szépen! Köszönöm szépen Jávor kollégának, teljesen igaza van. Ugye számos jelentéssel a MAP rankingben czarnecki Richard kollega nagyon előre került, úgyhogy a, következő mentesítésig talán már nem is kell újat jelentést vállalni. Áj kolléga következik, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves kollégák, kedves Csárnecki úr, először is eh, szeretném kifejezésre juttatni elismerésemet, kiváló eh, munkát végzett eh, az ügynökségek mentesítésével kapcsolatban. Nos, ez valóban egy olyan jelentés, amely kiváló, minden aspektusát tekintve, ezen ügynökségek 2013-as munkával kapcsolatban elemezte ezeknek az ügynökségeknek a munkáját, hogy hogyan feleltek ezek meg az Európai Bizottság szabályainak, hogyan végezték a könyvelést, a e, pénzgazdálkodást, az emberi erőforrásokat, és milyen volt az együttműködés az ügynökségek között, és az ügynökségek és az Európai Bizottság között, e, és hogy hogyan működtek együtt az Európai Parlamenttel. Emellett, ha megengedik, e, még néhány tényel egészíteném ki ezeket a jelentéseket. Először is nem találtam általános információt arra vonatkozóan, hogy a közbeszerzés, a munkatársak felvétele hogyan tört. Ezek olyan, történt. Ezek olyan tevékenységek, amelyek ezen ügynökségek kiadásaira hatással vannak. Volt jó néhány ügynökség, ahol több mint 30 nappal késlekednek a kihívés, kifizetésekkel. Ez a szabályokban azonban szerepel, az ünnepségre vonatkozó szabályokban, és ezek a késedelmes kifizetések, ezek megvizsgálandó problémát jelentenek. Meg kell nézni, hogy ezek hogy, milyen hatással vannak a jövőre, ezeket el kell kerülni a jövőben. A deficit növekszik évről évre, és az egyik legfontosabb aspektusa az, hogy a költségvetési bizottság, amivel a költségvetési bizottság foglalkozott, az az volt, hogy biztosítsa, hogy minden ö, ö, kötelezettségvállalást kifizessenek. Aztán a belső eljárások áramvonalasítását célzó a feladatok az konzultáns vagy tanácsadó ügynökségeket, cégeket bíztak meg, de kérdés, hogy ez tényleg szükségesen nem túl drága ez, e, ez az ügynökségek talán ügynökségen belül is elvégezhetnék ezt a munkát. Minden egyes kinevezésre nagyon sok szabály vonatkozik, pályázatot kell írni, stb. Az ügynökségek forrásait, az emberi erőforrásokat is jobban ki kell használni. Jobban oda kell figyelni arra, hogy az ügynökségek hogyan működnek, hogyan lehet hatékonyabbá tenni a munkájukat. 32 ügynökségről van szó, egyesek több tagállamban is rendelkeznek székhelyjel. Az árnyék jelentéstevő is említette, hogy vannak olyanok, ahol több mint egy központ van, úgyhogy nincs információnk ezeknek az ügynökségeknek eh, a pénzügyi tevékenységével kapcsolatban ez az egész kapacitást a lehető legnagyobb mértékben maximálisan ki kell használni, hogy biztosítsuk, hogy az adófizetők pénzét hatékonyan költsük el. Amikor az alapok elköltéséről beszélünk, eh, Talán, ami a fő prioritásokat illeti, nem helyén való ez a vita, de meg kell nézni, hogy az alapokat mire, hogyan használtuk föl, e, és hogy az ügynökségek valóban hozzáadott értéket e, teremtettek-e. E, lenne számos példa is erre, amit tudnék adni. Például az alapjogi ügynökség, ez egy olyan ügynökség, amely az alapjogok betartását ellenőrzi az Európai Unióban. Ez minimum standardek biztosítása, az emberek méltóságának tiszteletben tartása, diszkriminációmentesség, kor, politikai beállítodás, stb. származástól eltekintve. Az, a jövőben azt gondolom, hogy jobb lenne, hogyha világosan látnánk, hogy az ügynökség hogyan járult hozzá az alapjogok elterjesztéséhez, jobb tiszteletben, magasabb szintű tiszteletben tartásához. A jelenlegi helyzet az Európai Unióban nagyon kiélesedett, ami a biztonságot illeti, erre nagyon oda kell figyelni. Ezek az ügynökségek, ezeknek támogatniuk kell az Európai Bizottságot és más ügynökségeket is, intézményeket ahhoz, hogy abban, hogy megfelelő információkkal rendelkezzenek, és tájékozott döntést tudjanak hozzani. Egy másik kérdés, ami itt felmerül, az az, hogy az ügynökségek mennyiben támogatják a tagállamokat, különös tekintettel az alapjogi ügynökség ezt támogatja-e az emberek szabad mozgását, az integrációt, a szabad tőke mozgást, árumozgást, stb. Egy kis kiegészítés az ön anyagához a Frontexre vonatkozóan. A jelenlegi helyzet tekintve az Európai Unióban és általában a régióban el kell mondanom, hogy meg kellene próbálni a Frontexet jobban kihasználni, a tudást jobban kihasználni, megnézni a közel-keletről, Szíriából, Irakból irányuló migrációs nyomást. A tagállamok, amelyek az Európai Unió külső határait képzik, például Bulgária az én hazám, Nos, itt a ezek felé a pénzügyi források igazságos elosztására van szükség. Nem lehet magukra hagyni ezeket az országokat, és abban, hogy ennek a nagy nyomásnak ellenálljanak. Ugyanis a migrációs nyomás nem áll meg a külső tagállamokban, hanem tovább megy. Szolidaritást kell mutatni, mutatni a többi országnak is. A az Unió és minden polgár felé. Hogyha javítjuk a kapcsolatokat az ügynökségek között, és javítjuk a költség haszon rációt, és az ügynökségek mm, missziójához közeledünk, akkor ez pozitív eredményre vezet majd, és ez a mentesítési eljárásban fontos iránymutatást ad az éves pénzügyi ellenőrzés keretében. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló, Kármán kollega. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani Csárnecki kollégának kiváló munkát végzett. Sok minden elhangzott már, de mégis ki kell emelnem néhány pontot. Azt hiszem, hogy az, amiről most beszélünk, ennek ez összefügg az előző napirendi ponttal, kicsit provokálhatok is. Lehet úgy nem hatékonyan pénzt költeni, hogy megfelelünk minden szabálynak. E, ezért arra kell odafigyelni, hogy milyen haszonnal jár ez a pénzköltés itt az Európai Unióban és az intézményekben. És hogyha itt a külső ügynökségek példáját e, vetjük fel, akkor itt egyértelműen felmutat, megmutathatjuk, hogy az Európai Unióban nem a legkisebb közös nevezőben állapodunk meg, hanem a legdrágább közös nevezőben. Olyan megoldásokat találunk, amelyekért a tagállamok is felelősek, de mindig azt nézik, hogy melyik állam mit kap, és hogyha valaki kap valamit, akkor a többi is jelentkezik, hogy ők is szeretnének valamit. Itt nagyobb átláthatóságot kell biztosítani, és, és áttekintést kell adni. A Frontex jó példa. Egyrészt Ugye itt pénzt ruházunk be, fektetünk be, ez fontos és jó, de nem gondoltuk ezt megfelelően végig. És hogyha tudjuk azt, hogy a Dublini szerződés, a Dublin 2 semmilyen hatással nem rendelkezik már, hogy ezt mindenki ignorálja, akkor tulajdonképpen csak az ablakon dobjuk ki a pénzt, és hiányzik a valódi közös politika. Azt gondolom, hogy itt ezt mindenképpen mm, szem előtt kell tartanunk, a polgároknak fel kell mutatni azt, hogy mi az, amiben valóban eredményt értünk el. Nekem is az a véleményem, hogy természetesen, hogy természetesen a bevándorlási hullámot nem csak a külső határokat adó országoknak kell megoldani, ez európai feladat, ezt közösen kell finanszírozni. Ebben az összefüggésben az átláthatóság fontos, meg kell nézni, hogy milyen hat, költségeket okoznak az intézmények, milyen hasznot hajtanak, és csak így tudjuk az európai polgárokat meggyőzni Európa mellett. Köszönöm szépen. Mondja az elnök, ki szeretne hozzászólni az ügynökségek részéről? Járom úr. Emberjogi ügynökség, tessék. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a meghívást, hogy itt lehetek ma, és meghallgathatom a felszólásokat, és én is szeretnék köszönetet mondani az előadónak, kiváló jelentést készített, természetesen a konstruktív megjegyzéseket is följegyeztem. Remélem, hogy a jövőben megoldást találunk mindarra, amit elhangzott a szakbizottság ülésen. Van néhány szisztemikus kérdés, ezekkel talán részletesebben kell majd foglalkozni. Az összes ügynökséggel foglalkoztak ma, úgyhogy ugyanakkor a legtöbb kérdés közvetlenül egy-egy ügynökséghez szólt, ezekre nem szeretnék reagálni. Inkább csak néhány olyan megjegyzésre szeretnék reagálni, ami uh, általánosabb megjegyzés volt, ami fölmerült a vita során. Először is Csanovszki úr megjegyzéseinek szeretnék köszönetet mondani. Az összeférhetetlenségi téma, amit felvetettek, hát ez valóban nagyon aggályos az ügynökségek számára. Ez egy olyan kérdés, hogy folyamatosan foglalkozunk azzal, hogy hogy tudunk egy megfelelő egyensúlyt találni. 2000 2014. szeptemberében, vagyis néhány hónap a hat hónap ezelőtt készítettünk egy felmérést. Az összes ügynökségnél rákérdeztünk arra, hogy milyen mértékben érinti ez a szakpolitikájukat, és 8% volt ez a szint, de meg vagyok arról győződve, hogy minden szakpolitika megvalósítása be fog indulni néhány hónapon belül, úgyhogy jelenleg ez a helyzet. Amikor pedig azt kérdeztük meg, hogy milyen mértékben tudták végrehajtani például az érdekeltségek bejelentését, vagy a magas szintű alkalmazottaknál az egyéb nyilatkozatokat, vagy szakértők eseténél ez 61%-os volt, vagyis több mint az ügynökségek felénél ez megvalósul, tehát az egyik ilyen lépést már megtették. Nem ez az egyetlen, de ez egy fontos lépés ahhoz, hogy a megfelelő szintű láthatóságot biztosítani lehessen. Ezért úgy gondolom, hogy az ügynökségek már jó nyomon haladnak, tovább kell folytatni ezt az eszmecserét, beszélni kell arról, hogy hogy lehet ezt jobban teljesíteni. Nagyon bonyolult ez a kérdés a kommunikációs kérdés, ami szintén fölmerült, a, az ügynökségek láthatósága. Tavaly az ügynökségi hálózat keretében az alapjogi ügynökség számára az egyik legfontosabb cél volt, hogy koordináljuk egy éven keresztül ezt a kérdést. Hogyan tudjuk növelni a láthatóságot, de nem csak a láthatóságot ön célként, hanem hogy a, ismerjék az emberek az ügynökségeket. Úgy gondolom, hogy előrelépés már történt, még nagyon hosszú bejára, bejárandó út, ezt nem lehet egyik napról a másikra megoldani. De nemrég tettünk egy fontos lépést ebben a témában, vagyis a bizottsággal közöttük, hogy milyen fontos kommunikációs eszközöket tudnánk használni, esetleg közösen is, azért, hogy szinergiát alakítsunk ki az ügynökségek között, és ne ismételjük el, illetve ne végezzük el párhuzamosan ugyanazokat a feladatokat, akár a bizottsággal, akár a bizottsági szolgálatokkal, vagy más ügynökségekkel. Ez csak néhány konkrét kezdeményezés, de egy sor más kezdeményezésre is sor fog kerülni. Az erősebb szinergiák tekintetében az ügynökségek közötti például adminisztratív témákban kialakítandó kapcsolatra vonatkozóan itt is természetesen van még javításra lehetőség, de itt is történt előrelépés az ügynökségek között, és csak néhány témát szeretnék említeni, konkrétan a saját ügynökségemnél, az alapjogi ügynökségeknél. Most már hét szolgálati szintű megállapodásunk van más ügynökségekkel, ezek különféle menedzsment eszközökre vonatkoznak, és a ezeket az eszközöket a bizottságnak is célja, hogy az általunk kifejlesztett eszközöket közösen használjuk. A ügynökségi hálózat keretei között találkoztunk az igazgatókkal, adminisztrációs vezetőkkel, APM, ABC keretet állapítottunk meg. Ez az auditokra vonatkozik, illetve sok olyan témára, amiről itt beszélünk. Ez egy nagyon fontos lépés lesz majd, ahhoz, hogy ez a keret fölálljon. Egy olyan keret, amit minden szereplő támogatni tud. Most született a megállapodás tíz éves vitát követően a bizottsággal a CISPE rendszerre vonatkozóan. Ezek emberi erőforrás kérdések, és ez is sok megtakarítást fog okozni, hatékonyabb adminisztratív munkát. Több mint tíz év óta tárgyaltunk erről a bizottsággal, és most már megvalósulhatott. És tovább folytathatnám a, közbe, a beszerzési kérdéseket, amikor támogatjuk egymást, és egy sor más módon is próbálunk segíteni egymásnak. Még két témát szeretnék említeni. Elhangzott, azt hiszem Jávor úr említette az együttműködés kérdését a megállapodás az annak a roadmapnek a része, amit a SZID megállapodást meg kell, hogy valósuljon. Tavaly volt az igazgatók tárgyalása, és tudjuk, hogy nagyon sok feladat áll előttünk. A tagállamok részéről néhány régi ügynökség évek elteltével még mindig nincs az épületre vonatkozó szerződésük vagy megállapodásuk, ezt is rendbe kell tenni, és szerintem nem elfogadható, hogy ne legyen szerződés több év után az épület használatára vonatkozóan. Ennek hatalmas hatása van, rendkívüli hatása van az ügynökség munkájára. Necsimi képviselő egy sor kérdést vetett fel, és ebből nagyon sok hozzánk volt intézve az alapjogi egynökségre. Most nem fogok egy részletes bemutatót tartani a munkánkról, de két oldalúan majd ezt tudjuk tisztázni. A külső értékelés az első öt év eltetével, ugye ez már az alapításkor elhatározásra került, úgy meg kell, hogy mondjam, hogy nagy örömünkre szolgált, hogy ez azt mutatta, hogy az érdekelt felek, a bizottság, más intézmények is megállapították, hogy nagyon hatalmas munka áll előttünk, a gyermekjogi kérdések, az igazságszolgáltatáshoz a hozzáférés és egyéb témákban is, és büszkék lehetünk arra, hogy a belső biztonsági stratégiához hozzá tudtunk járulni, és első alkalommal azt látjuk, látjuk azt, hogy az EU az alapjogokról beszél, amikor a belső biztonsági stratégiákat kialakítja. Minden területre ki kell, hogy ez terjedjen. De amikor már egy ilyen megfogalmazásokat hallunk a biztonsági kérdések területén, ezt egy nagyon fontos lépésnek tartjuk, és így az alapjogi ügynökség így azt lehet mondani, hogy nagyban hozzájárult ahhoz, hogy ez így alakulhasson. Szívesen folytatok további eszmecserélt önökkel a specifikus ügynökségünkkel kapcsolatos témákról. Általánosságban az összes ügynökségre vonatkozóan azt tudom mondani, hogy benyújtottuk a dokumentumokat a mentesítésre vonatkozóan, pontosan a kérés alapján, vagyis az egyes ügynökségek milyen hozzáadott értéket biztosítanak úgyhogy meg tudják vizsgálni, legalábbis azt láthassák, hogy mi ügynökségek hogyan látjuk ezt a hozzáadott értéket. Természetesen ezt lehet vitatni, de így ez alapot tud biztosítani az eszmecseréhez, a vitához a legfontosabb feladatok, hozzáadott értékek és források áttekintése ez a címe ennek a dokumentumnak. Ezeket a fontos elemeket próbáltuk ebben a dokumentumban megfogalmazni, illetve így beszámolni arról, hogy a polgárok az adófizetők pénzét hogyan használjuk fel Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen. Üdvözöljük a dokumentum előterjesztését már most nagy izgalommal várom. Az EIT-vel kapcsolatban Kern úr van itt, a igazgató Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani a képviselőknek, igen, hiszen igen, értekes és értekes megjegyzéseket mondtak el az eit és különösen a számvevőszéki jelentésről, a 2013-as tevékenységről. Szeretnék különösen a két felvetett kérdésre reagálni a hibákra, amelyeket az ellenőrzésnél találtak, és ami igen magas arányúnak tűnt, másrészt pedig a beszerzésekről. És szeretnék, ha lehet röviden négy általánosabb kérdésről is szólni, amelyek közvetve vagy közvetlen megszólították az EIT-t, a, a működés hatékonysága, más ügynökségekkel való együttműködés, valamint az alkalmazottak és az eredmények hatásának nyomon követése, ezek alapvetően fontos kérdések, és nagyon nagy figyelmet érdemelnek, dolgozom is ezen. Nézzük a hiba arányokat, az ellenőrzés szintjét. Az ellenőrzéseket három ellenőrzési szintre építjük. Az első, amit közvetlenül a kedvezményezetteknél végezzük. Itt a, a költségtanúsítványokat nézzük, amelyekkel az ellenőrzés szintje biztosítható. Hogyha gyengeségeket találtunk a költségtanúsítványokban, ahogy a bíróság megemlítette, azokra vonatkozóan különböző intézkedéseket próbáltunk bevezetni. Úgy gondoljuk, hogy egy olyan szintre tudtunk eljutni, ami sokkal megbízhatóbb a korábbihoz képest, különösen a 13-as évhez képest. A második ellenőrzési szint a saját ellenőrzésünk, amit az EIT végez. Ezzel kapcsolatban el kell, hogy mondjam, hogy ez többféle költségalapú ellenőrzés, a bizonylatok beérkezése alapján. Hogyha ezzel kapcsolatban hibát, gyengeséget találunk, akkor tulajdonképpen nagyon hatékonyan tudunk fellépni a hibák, illetve a, a nem jogszerű költségekre vonatkozó kifizetések ellenében. A harmadik pedig az ex post auditok, ezt külső auditorok végzik. A hiba arány emiatt van azon a szinten, amelyet említettek, és ami még mindig túl magasnak tekinthető. Szeretném azonban elmondani, hogy ez az ex post audit is két elemből áll, van a kockázat alapú mintavételekre, épül olyan mintára, amit különösen kockázatosnak tartunk. Ezek adják az igen magas hiba arányt, és akkor van egy teljesen randomizált mintavétel, amiben a csak 1,37%-os a hiba arány, ami véleményünk szerint nem túl magas más programokhoz képest sem, például a kutatás terén, ahol lényegesen magasabb a hiba arány. A három ellenőrzési szint miatt tehát, és az elvégzett ellenőrzések miatt úgy gondoljuk, hogy minden szint javult, és már javul idén is, korábban is. Szerintünk jó úton vagyunk hogy valóban biztosítható legyen, hogy nem jogszerű, kifizetése, nem jogszerű költségekre kifizetéseket biztosítsanak. Ezt szerettem volna csak elmondani, hogy lássák, hogy három szinten dolgozunk, és mindegyik területen van előrelépés. A beszerzés, az EUT beszerzése, ez a második pont, ami véleményünk szerint problematikus, és amire mentesítést lehetne adni. Valóban vannak olyan szerződések, amelyeket a számvevőszék szabálytalannak tartott. Ezekre azonnal reagáltunk, és nem csak, hogy megszüntettük a szerződéseket, hanem egy belső ellenőrzést elindítottunk, amelyel a teljes beszerzési rendszert értékeltük. Ezt tavaly elvégeztük már, és új alkalmazottakkal sikerült a teljes eljárásokat is átnézni ellenőrző listákat kaptunk a bizottságtól, hogy az ellenőrzést is javítsuk, és képeztük az alkalmazottakat. Hiszünk abban, hogy ma már sokkal jobb a helyzetünk, az ilyen jellegű beszerzési hibák pedig a jövőben nem fognak előfordulni. Végül pedig néhány megjegyzésre szeretnék reagálni, ami az alkalmazottakkal és a más ügynökségekkel való együttműködésre, illetve a hatékonyságra vonatkozik. No, a hat, hatékonyság 50-en vagyunk az EIT-ben, aki a 2,7 millió eurós költségvetést kezeli, és mégis igen magas biztosítási szinten van. Nos, úgy gondolom, hogy nagyon hatékonyan dolgozunk. Még más szolgálattal, illetve ügynökséggel összehasonlítva is példaértékű. Szerintem ezt el kell ismerni. Az együttműködés pedig szoros, van egy másik magyarországi ügynökség. Az első dolog, amikor oda került, az az volt, hogy egy egyetértési nyilatkozatot írtunk velük alá, befogadtuk őket, amik költöztek, és beszerzési gyakorlatokat cseréltünk, Se, segítettük egymást például a, a, az alkalmazotti felvételi szelekciós bizottságok keretében. Tehát azt hiszem, hogy mindkét fél számára előnyös kölcsönösen a jelenlét. Tehát azt hiszem, hogy az, egy, az együttműködés hiárás, hiányára vonatkozó megjegyzést ezzel talán egy kicsit száfolhatom. Szerintem igenis szoros az együttműködés. Az alkalmazottakkal általában azt hiszem, hogy igen hatékony a működésünk viszonylag kis számú létszámmal, igen nagy költségvetés mellett. Azt hiszem, nagyon jól végezzük ezt a munkát terv. Persze jó lenne, hogyha egy picit magasabb létszám lenne az ellenőrzések számának emelése miatt és a hatásnyomon követés miatt. Erre még visszatérek. A bizottsággal tárgyaltunk már elő, hatékonyak szeretnénk lenni, és nem akarjuk, hogy nagyon nagy számmal növeljen a, növeljük a létszámot, de egy aprócska növelése mégiscsak tudnánk a működésünket javítani. Szerintem ez észszerű felfogás. Végül pedig, ami elhangzott, és talán ez a legfontosabb, a, az eredmények és a hatás. Hogyan tudjunk azt demonstrálni, hogy valóban innovációt tudunk teremteni, munkahelyet, vannak startup kezdővállalkozások a mi tevékenységünk hatására. Nagy erőfeszítéseket teszünk, két stratégiai munkacsoportot hoztunk létre a saját és külső szakértőkből, teljes monitoring stratégiát próbálunk kidolgozni, elsősorban az elért eredményekre vonatkozóan indikátorokra, amelyekkel, amelyeket arra alakíthatunk ki, hogy mérjük az eredményeket, és amely azt, amelyek azt mutatják, hogy a különböző területeken jó eredményeink vannak. Oktatás, innováció, és a vállalkozás teremtés területén. Tehát jelentős erőfeszítéseket teszünk a hatások és az eredmények mérésére is. És van még egy stratégiai munkacsoport a fenntarthatóságra, különösen a pénzügyi fenntarthatóságra. Röv, középtávon szeretnénk partnerséget kialakítani, hogy saját bevételeik legyenek pénzügyileg fenntarthatóak, és ne csak az EIT-től és az EU finanszírozástól függjenek. Ezek a, a prioritásaink, ezeken dolgozunk. Végül pedig az Európai Számvevőszék teljesítmény auditjának tárgya vagyunk, hamarosan erre vonatkozóan is tehát kapunk visszajelzést, hogy munkánknak milyen eredménye hatása van. Én itt most abba hagyom, remélem, hogy néhány dolgot sikerült megfelelően illusztrálnunk. Nagyon komolyan veszem az önök megjegyzéseit, és minden felvetett kérdésen dolgozni fogunk. De azt hiszem, talán már ma látják, hogy igenis van előrelépés a két évvel ezelőtti helyzethez. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A Frontex nevében Arias úr kap szót. Thank you very much, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony, a lehetőséget. A jelentés tervezet véleményünk szerint eh, megfelelő, kiegyensúlyozott mód, módon tükrözi a helyzetet, a 2013-as helyzetet, és tartalmazza az ügynökség által adott válaszokat a jelentéstevő kérdéseire. A 2013-as ellenőrzésekre is kitér. Nincsenek további megjegyzéseink, ha csak nincsenek önöknek további kérdései. Természetesen tudomásul vesszük a jelentés tervezetben megfogalmazott kérdéseket, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy megoldást találjunk a problémákra. Szeretnénk köszönetet mondani a képviselőknek, akik ma itt hozzászóltak, különös tekintettel a jelentéstevőnek. aki a 2013-as mentesítést javasolta. Köszönöm szépen, Európai Bizottság. Szeretne-e hozzászólni? Ki szeretne hozzászólni? Von der, von der Generaldirektion DG Home has... DG Home, úr, Poloketti, Ria és uh, Musznyé kollega. Nem tudom, ki szeretne hozzászólni. Tessék! Az Európai uh, Bizottság nevében annyit tudok elmondani, hogy ami a Frontexet illeti, uh, Arias úrhoz csatlakozunk, és a számvevőszék jelentését követő intézkedéseket tudomásul veszük mi is. A 2014-es mentesítés sel kapcsolatban. Reméljük, hogy a számövőszék figyelembe veszi azokat az intézkedéseket, amelyeket hoz a Frontex, és köszönjük szépen, hogy önök a mentesítés megadását javasolják 2013-ra. Köszönöm. Köszönöm. A számvevőszék szeretne még hozzászólni? Úgy látom, hogy nem. Akkor a jelentéstevője a szót, tessék, Csánecki úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, nagyon röviden fogok hozzászólni. Köszönöm szépen a megjegyzéseket. A kollégákat arra kérem, hogy módosító javaslatokat nyújtsanak be, az elnyék jelentéstevőkkel hamarosan megszervezem a találkozókat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mondja az elnök. 54-től 60-ig terjedő mm, jelentések, ugyanaz a tevünk Csálnecki úr, tehát meg is adom a szót. Újra és újra. Köszönöm szépen, elnök asszony. Közös vállalkozások mentesítése. Röviden ami a közös válasz, vállalkozásokat illeti, ezek a leginkább a számlák megbízhatósával kapcsolatban, e, a tranzakciók szabályszerűségével kapcsolatban, a belső ellenőrzéssel kapcsolatban és az auditokkal kapcsolatban e, volt ezeknek problémájuk. A leggyakrabban e, azonosított probléma ezeknél a szembevőszék által a átvitelek voltak. Az Artemis a számvevőszéktől már harmadszor kapott minősített tanúsítást. Az ECA megint csak az a, a számvevőszék 2013-ra vonatkozóan is ilyen tanúsítványt adott ki ennek a közös vállalkozásnak, mindamellett, hogy tudjuk, hogy ez a közös vállalkozás nagyon fontos intézkedéseket vezetett be annak érdekében, hogy megkapja a dászt és megoldja a problémákat. Az e IMI-t illetően, az IMI-t illetően az innovatív gyógyszerek kutatását illetően a kétszerzelékos ibahatár fölött van már e, másodszor ez az ügynökség, vagy ez a közös vállalkozás, e, és ezért a számvevőszéktől harmadik évben kapott e, ilyen tanúsítást. Azonban meg lehetett, megállapíthattuk, hogy az előző évhez képest mégis csökkent a hiba határ. Kedves kollégák, várom a megjegyzéseiket, módosításaikat. és annyi, annyi jelentéstevői találkozott tartunk, amennyire szükség lesz. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Iter Cezár, Visztiszen kollega, tessék. A két közös vállalkoz, utolsó vállalkozásra vonatkozóan, röviden, ami az ITER-t illeti, Az éter nagyon komplex területet fed le. Ez a közös vállalkozás, ez az első nagy dimenziójú tudományos projekt, de itt is még lehet korrekciókat elérni az auditban. Az első dolog, amit hangsúlyozni szeretnék, az az, hogy nagyon fontos, hogy ez a közös vállalkozás A, az új felülvizsgált kalendárium vagy idő ütemterv keretében vizsgálja felül a saját tevékenységét, hogy ne kerüljön sor további késlekedésekre. Mert ez költségvetési problémákat is felvethet. Ezzel egy időben hangsúlyoznunk kell, hogy nagyon fontos, hogy a közös vállalkozások közbeszerzési szempontból is fontosak. Az ITER a szabályait módosítja annak érdekében, hogy a pénzügyi eh, rendeletnek megfeleljen. De összességében nem gondoljuk, hogy útjában állna bármi is a mentesítés megadásának. Ami a sziszárt illeti, még kevésbé jelentősek a pontok, amelyeket föl kell vetnem. Az egyetlen komolyabb aggodalom az az, hogy az éves célelérési eh, eh, arány 82% volt, hát ebben szeretnénk előrelépést látni. Várom a kollégák megjegyzéseit, hogy a mentesítéseket megadhassuk minél hamarabb. Köszönöm. Köszönöm szépen, Bácsi tiszt kollégája szó. Köszönöm, elnök asszony. Kedves kollégák, szeretném azt elmondani, hogy hatalmas munka volt a közös vállalkozásoknak az értékelése. a közös vállalkozások, fontos, hogy láthatóak legyenek az európai polgárok számára. Ezért az is fontos, hogy biztosítsuk, hogy a források, amelyeket a közös vállalkozások felhasználnak, korrekt módon használják fel ezeket a forrásokat a közös vállalkozások, és az előadó eh, helyesen említett, hogy az Artemis esetében három év óta minősített eh, vélemény készül. Más közös vállalkozásoknál is vannak problémák, de azért azt is meg kell mondani, hogy az ilyen eh, kritikák alapján a közös vállalkozások specifikus cselekvési terveket hajtottak végre, abból a célból, hogy biztosíthassák, hogy a jövőben a hiba kockázata csökkenjen. Artemis Clean Sky tovább kell, hogy folytassa azt a tevékenységét, aminek a célja a hibakockázat csökkenése, csökkentése. aggályosnak tartom azt a tényt, hogy a számvevőszéki jelentés azt mutatja, hogy 290 millió eurós deficit merülhet föl, és emiatt a közös vállalkozások nem tudják korrigálni a fennálló hibákat. Ezért úgy gondolom, hogy a közös vállalkozások megfelelő tájékoztatást kell, hogy kapjanak, hogy meg tudják valóban valósítani a korrekciót. Thank you, Chair. So, um... Köszönöm, elnök asszony. Igen, szeretnék én is köszönetet mondani az előadónak az elvégzett munkáért, a benyújtott jelentéstervezetért. Lenne, lenne néhány konkrét megjegyzésem. Először is végig kell, hogy gondoljuk, hogy esetleg el kéne halasztani a közös vállalkozások mentesítését, legalábbis olyan esetben, amikor három éve alatt harmadszor kapnak minősített véleményt. Esetleg meg kéne várni azt, hogy az a terv, amit javasolnak, azt valóban végrehajtják, és az milyen eredményekkel jár, mert csak a részben látunk eredményeket. tagállamokban néhány auditot lefolytatnak a nemzeti hatóságokkal együtt. Második megjegyzésem, mm, úgy látom, hogy nincs túl sok információ arra vonatkozóan, hogy hova mennek ezek a pénzek, vagyis a közös vállalkozások eredményéről látunk konkrét adatokat. Még egy megjegyzésem lenne, bár a számvevőszéki jelentés elkészült, még sincs túl sok információ arra vonatkozóan, hogy a partnerek hozzájárulása hogyan alakul, hogy közpénzből és plusz támogatásból is kapnak ugye forrás ezek az ügynökségek. Egy vagy két olyan számövőszéki jelentést láttam csak, amely ezt említeni. Mi a helyzet ezekkel a támogatásokkal? Egyébként a többi közösi vállalkozás esetében a, nem szerepel ez, és a jelentésben sem találtam meg ezt az információt. Természetesen néhány módosító indítványt is be fogok nyújtani, és rá fogok kérni, illetve már kértem is, hogy ezt az információt megkapjam, és várom ennek az eredményét. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az Európai Bizottság nevében Karen Jani Dinovoli és eh, Nimitzki Gian asszony van. Nem? Ki kezd akkor? Köszönöm szépen. Yes. Thank you. We... Köszönöm. Egyetértünk a számövőszéki megjegyzésekkel, úgy gondoljuk, hogy nagyon jó a jelentés, hangsúlyozza azt, hogy milyen kihívások állnak előttünk, nem szabad elfeledkeznünk azt, hogy ez, eh, ezek nagyléptékű programok, partnerekkel történő együttműködéssel, és egyeteműen látszik a jelentésből is, hogy vannak bizonyos hiányosságok, például az energia közös vállalkozás témájában, illetve a projekt governance tekintetében egyetértek az előadó megjegyzésével, hangsúlyozta, hogy mik azok a kulcs aspektusok, amiket gyorsan meg kell oldani, az új ütemezése a projekteknek, az eredmények, az úgynevezett első plazma, ennek az eszköznek az első eredményének a megvizsgálata. Ez már megkezdődött, és az ITER nemzetközi szervezet részéről ez már folyik. Az első felülvizsgálat során még a költségekre vonatkozóan is kapunk majd információt. 2015. júniusára várható mindezt. Ez persze nem jelenti azt, hogy júniusra hagyjuk az új ütemterv meghatározását is. Ez csak az első olyan feladat, amit a különböző nemzetközi partnerekkel együtt megoldunk és remélhetőleg 2015 elején vagy 16 elején megállapodás is fog születni. A többi megjegyzésekkel kapcsolatban el tudom mondani, hogy a Fusion for Energy természetesen javítható, de örülünk ugyanakkor az eddigi fejleményeknek, az egyik javításoknak, ennek részben a számövőszéki ajánlások állnak a hátterében. Hangsúlyozza maga a számövőszék is, hogy milyen előrelépések történtek, és hogy a közös vállalkozások milyen eredményt értek már el eddig is. Köszönöm szépen. Nimmeskan, bitte. Um, yes, thank you and good afternoon. Köszönöm szépen, üdvözlök mindenkit. Innovatív um, gyógyszer kezdeményezés. Szeretnék én is köszönetet mondani az előadónak és a felszólalóknak. Az IMI közös vállalkozás tekintetében a anyagi küszöbben fölül van még mindig a hiba határ. Szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy ez jelentősen csökkent már elég sok erőfeszítés történt itt a közös vállalkozás részéről, a pénzügyi jelentéstétel javítása érdekében, oly módon, hogy a kedvezményezetek is tudják csökkenteni a hibarányt. A partneri hozzájárulás tekintetében igen, ez egy fontos kérdés. A bizottság részéről természetesen fontosnak tartjuk ezt, mi is szeretnénk látni, hogy ez úgy megvalósuljon, ahogy azt várjuk. Bízakodóak vagyunk, már csak az eddig elvégzett auditok alapján is, például az e FIA e vállalkozások esetében valóban történt hozzájárulás, természetesen ez akkumulálódik idővel, és ezért időre van szüksége az akkumulációhoz, hiszen a maguk a projektek gyakorlatilag 2009-ben indultak, és a utolsó projektet pedig nemrég indítottuk. Ezért amíg az FPA teljes szintjét el nem éri, ahhoz még időre van szükség. Köszönöm. Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. Nincs más. Az előadók szeretnének még szót kérni? Visznyersen Csanecki kollégák nem, akkor ennek a napirendi pontnak is a végére értünk, a következő pedig a 61-es napirendi pont. Vélemény az Európai Stratégiai Beruházási Alapról. A koordinátoroknál Mihály Tajrer kapta azt a feladatot, és itt is kellene lennie, itt akart lenni, de személyes okok miatt Ali kollégát kellett, hogy maga helyet küldje, de azt reméljük, hogy ön is kapott néhány oldalkát, amiről, ami alapján el tudja mondani Tajrer kollega első ötleit. Eh, Ali kollégának megadom a szót, tehát az előadó nevében. Eh. Kedves kollégák, Tajrer úr nevében szeretném a következőket elmondani. Az egyik legfontosabb szempont, amit át kell tekintenünk, az az, hogy teljes jogkört adjunk az Európai Számvevőszéknek, hogy vizsgálja meg és auditálja a stratégiai befektetési alapok teljes folyamatát. Értékelnie kell ezen kívül azt, hogy mennyire hatékony és hatásos az az intézkedés sor, amelyet a terv végrehajtásának hoznak. Összességében arról beszélünk, hogy enyhítsük, könnyebbé tegyük az eljárásokat, másrészt pedig legyenek megfelelő ellenőrzések is, amelyek a projektet védik, és amelyek biztosítják, hogy a kihelyezett forrásokat megfelelően költik el. Mindenképpen el kell kerüljük, hogy sérüljenek a 2020-as célok. nem szabad, hogy kár érje ezeket. A célokat nem szabad, hogy a terv akadályt jelentsen a strukturális alapok végrehajtására. Nem szabad, hogy a strukturális alapok kárát jelentsék. Épp ellenkezőleg ezek egymást kiegészítő elemek, és párhuzamosan kell őket végrehajtani. Az egyik legfontosabb célja a tervnek az, hogy megtérüljön és jobb eh, munkahelyeket tudjunk teremteni. Ezek nem szezonális munkahelyek, nem állandó munkahelyeket akarunk teremteni, amelyek a gazdasági növekedést egészítik ki. Hosszú távú nyereséget is kell, hogy hozzon tehát a terv egészen. Tulajdonképpen ennyit sikerült Tajrer úrral eddig megbeszélni, és az egyik legfontosabb szempont, amit meg kell nézzük, az az, hogy a projekteket hogyan fogják kihelyezni. A munkacsoport, akit a projektek kiválasztására hoznak létre, mindenképpen átláthatóan kell, hogy működjön. De az Európai Bizottságtól is hallanunk kell, és az alapirányító testületétől, hogy milyen prioritásaik vannak a finanszírozásnál, és a projektek életképességét minek alapján szeretnék meghatározni. Szeretném, hogyha a célkitűzések alapján valóban majd elmondható lesz, hogy három év alatt sikerült megvalósítanak mindent, viszont az is igaz, hogy még nincsenek prioritások nem határoztuk még meg az alap prioritásait. Van még egy szempont, mégpedig az, hogy a befizetések már megkezdődtek. Köszönöm. Lázaro kollega kapja meg a szót a számvevőszéktől. Köszönöm szépen, elnök asszony, tájékoztatni szeretném önöket, hogy a szék már eldöntötte, hogy az Európai Stratégiai Beruházási Alapról készít egy jelentést, én leszek a jelentéstevő, és a számvevőszégi tagok március 4-én vesznek részt az első egyeztetésen. Azt tervezzük tehát, hogy ez a vélemény időben elkészül ahhoz, hogy a Kokobuban folyó vitákon felhasználhassák. Köszönöm szépen, ez nagyon jó hír olyan időkben, amikor nincs sok jó hír általában. Én is fölvettem magam a hozzászólók listájára. Szeretném egy kicsit a kihívásokat ábrázolni. Mire van szükség ahhoz, hogy előre jussunk? Most ködlámpára van szükség, vagy szögre és kalapácsra, hogy a pudingot a falra akasszuk. Egy kicsit megpróbáltam elképzelni, képekbe önteni azt, amit itt próbálunk ezzel a projekttel kapcsolatban elérni. Lehet, hogy nem a megfelelő kérdéseket tettük föl. Az jó lenne, hogyha Toyrer úr mindenképpen foglalkozzon a számvevőszék hozzáférésével. Nem csak a 8 milliárdról van itt szó, hanem az egész összegről. Mert különben nem, nincsen áttekintésünk azzal kapcsolatban, hogy mi történik ebben az alapban. Minden jelentés a teljes összegről kell, hogy szóljon, ne csak a 8 milliárd euróról. Az összevont pénzekkel borzasztó tapasztalataink vannak folyamatosan hazudnak nekünk, ugye, nekünk a költségvetési ellenőröknek, e, de soha nem annyira, mint a trust fundok esetében. A trust fundok esetében az a probléma, hogy mindenki azt mondja, hogy ő látta a saját pénzét. A Költségvetési Ellenőrzési Bizottság Olaszországba ment, hogy megnézze, hogy az abruceni um, um, földrengés áldozatai megkapták-e a e, pénzt tulajdonképpen mindenki ugyanazokat a projekteket mutatta be, volt néhány projekt is, de minden donor ugyanazt a néhány projektet mutatta be. Nagyon fontos, hogy a teljes alapról kapjunk képet. Az egész alapot kell a mentesítésben kezelni, mert különben nincs rálátásunk a dolgokra. Ami az eddigi tapasztalatokat illeti, levonható ezekből az, hogyha az EIB nem akarja a AAA minősítését elveszteni, akkor csak olyan projekteket fog vállalni, amelyeknek semmi közük az Európai Unió valódi problémáival. Szeretnék utalni arra, hogy persze, itt nem csak a bankok érvei számítanak, hanem az is, hogy a növekedésbe, fejlesztésbe, foglalkoztatásba fektessünk be olyan területeken is, ahova a magánbefektetők nem mennek el. Ezért akarjuk a közpénzeket erre erre fordítani. Az Európai Bizottságnak nagyobb szerepet kell játszani a pályázatok kiválasztásánál. Aztán, ami a pénzügyi eszközöket illeti, a számvevőszéknek nagyon hálásak lehetünk. Ez az egész, hogyha megnézzük az eddigi tapasztalatokat, hát elég sok kérdést vetnek ezek fel. 2013 végéig ezt az én jelentésem, ez az én jelentésemben is szerepel, a vidéki területeken 14 külön pénzügyi eszköz van, ezekben különböző projektek, pályázatok. Egyetlen tagállam sem kapott egyetlen eurót, sem egyetlen vidéki területen, sem semmilyen pénzügyi eszközön keresztül, de már 14 milliárdot megkap, e, átutaltunk a bankoknak. Tehát a bankok mérlegét szépíti ez az összeg, ezt a, pénz, ezt a fele, kérdést ne felejtsük el. Meddig fizet az EU, és mikor fogják a pénzt elkölteni? Különben fenn van annak a veszélye, hogy a bankok megtartják ezt a pénzt. A strukturális alapban 941 e, különböző modell volt, ezekben még mindegyikben különböző projektek. 14 milliárd euróról van szó, 10 milliárd ebből a strukturális alapból e, jött, 4 milliárd az EIB-től és ez a 14 milliárd a pénzügyi időszak végén ebből csak 47%-ot fizettek ki. Tehát 53%-ot nem fizettek ki. Ezek is a bankok mérlegét szépítik továbbra is, vagy hol vannak, hol ez a pénz? Miért, ki, miért fizettük ki az egész összeget? Ezek mind a mai napig nyitott kérdések, ezeket én tovább fogom vinni, ezeket nem fogom megválaszolatlanul hagyni, nem engedem, hogy megválaszolatlanul hagyják. Az EIB ezt miért engedi, és ki csinálja az EIB-nél? Az Európai Beruházási Bank 77 milliárdot ad ki évente. Remélem, hogy Toyer úr barátsága Hoyer úrral nem, oda vezet, nem vezet oda, hogy bizonyos kérdéseket nem tesznek fel. Az EIB igazgatási költségei, igazgatási feladatok, kapacitás. Szeretnék utalni arra, hogy felmerül bennem a kérdés, hogy az EIB-nél ezt ki csinálja. Egy ideig én azt gondoltam, hogy egyszerűen amit az EIB eddig csinált, ezt most epsi nek hívják, Mindenki azonban esküszik, hogy ez nem így van. Az EIB továbbra is azt a feladatot csinálja, amit eddig, és aztán az EFC pedig egy külön ügy. De ki? Ki csinálja ezt? Ki dolgozik itt? És ki követi a projekteket, a pályázatokat, a megvalósulást? Ez nagyon fontos. És ebben az alapban kell, hogy legyenek lehetőségek arra, hogy megfelelő tájékoztatást kapjunk évente, legalább egyszer, jobban szeretném, ha kétszer, mert nagyon sok szabály van, és hogyha jól működik a dolog, akkor a dupla annyi pénzre van szó, mint az éves Európai Uniós költségvetés. Úgyhogy én ehhez ragaszkodni fogok. Kérdés, óhaj, sóhaj a kollégák részéről, hozzászólás. Ez egy olyan téma, amelyet mindenki inkább kerül, ez is már feltűnt nekem. Elias úrnak adom meg a szót, aki a jelentéstevőt helyettesíti, képviseli. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egyetértek teljesen azzal, amit most éppen itt elmondott. Azzal is egyetértek, hogy az egész összeget audit alá kellene helyezni, mert ez az alap, ezt az alapot az úgynevezett garancia mechanizmus hozta létre 16 milliárd, a 21 milliárdból. Az Európai Unió költségvetéséből érkezik majd, és ezért nem számít az, hogy 315 milliárdról beszélünk, ami ezen garancia alapon keresztül jön majd, hanem az eh, a legfontosabb, hogy hogyan fogjuk a pályázatokat kiválasztani, és hogyan fogjuk ezeket, ezt a pénzt szétosztani az egész Európai Unióban. nem szabadna megengedni, hogy bármely tagállamot is magára hagyjunk, és bármely tagállam is kimaradjon ebből az alapból. Az alap lényege az, hogy csökkentsük a stratégiai beruházások területén az egyensúlytalanságot. Egyértelműen megállapíthatjuk, hogy egy ilyen egyensúlytalanságra kerül sor. Optimista vagyok, és biztos vagyok benne, hogy jó eredményekre jutunk rövid időn belül. Mi is reméljük, és mi is optimisták vagyunk, és bizakodunk, mondja az elnök. Akkor ezzel ezt a napi rendet pontot lezártuk, és rátérünk a 62-es napi rendi pontra. Lázáró úr bevezet bennünket a legvalószínűbb hiba arány mögött című témába. Nagyon örülünk, hogy bevezetnek bennünket ebbe a témába. Jó lenne, hogyha néhány újabb kollégánk, többen lennének itt az új kollégák között. Lázáró szó, ami a szó. Thank you, Madam Chair. The ECA endeavor... Köszönöm szépen. Az ICM feladata, hogy átláthatóságot biztosítson a statisztikai módszerek tekintetében, éves jelentésben magyarázza ezt meg. Szeretnék összetett mondani a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságnak, hogy bemutathatom ezt a témát, és hogy betekintést adjak abba, hogy mi lehet a fő oka a hibáknak. Peter Börs a igazgató fogja megtartani ezt a prezentációt, és ezt követően rendelkezésükre állunk az eszmecsere során. Uh, uh, Köszönöm szépen, nagy megtiszteltetés számomra, hogy bemutathatom önöknek ezt a témát ma. Statisztika témánk. Ebben a prezentációban a statisztikákra fogunk koncentrálni, és nem fogunk más témákról beszélni, amit egyébként az audit során elvégzünk. Arra koncentrálunk, hogy a hiba arány mögött mi is lehet. A dián láthatják a szerződés szerinti elvárást. Itt két megjegyzésünk lenne. Ez egy kötelezettség, tehát meg kell mondjuk, hogy rendben vannak-e a dolgok, vagy sem. Általános képet kell, hogy adjunk, kell, hogy adjunk a tranzakciókról általánosságban. Továbbá ezt kiegészíthetjük, ez egy opció, egyéb specifikus értékelésekkel, de ez nem kötelezettség. Az általános kép megadása viszont kötelezettség a számunkra. Itt pedig a alapítókiratból vettük a, ki a mondatokat. Végül az első mondat a lényeg, vagyis a hiba által érintett kiadásokat kell vizsgálnunk. A második mondat magyarázat, és az oka ennek az első megalapításnak, de ez nem maga a megalapítás. A megalapítás az, hogy anyagi jellegű hiba van következődi A, az egyik kérdés, egyszerű kérdés, hogy milyen mintavételi technikákat alkalmazunk, és miért. Azért, mert egyszerűen lehetetlen az összes tranzakciót megvizsgálni, és amikor olyan a helyzet, hogy nem tudunk mindent megvizsgálni, akkor mintavételt alkalmazunk. Következő dia, szerintem nem kell senkit itt emlékeztetni arra, hogy többféle, rengetegféle lehetőség van a vizsgálatra vonatkozóan. A kihívás az, hogy egyszerű következtetéseket, értékelhető következtetéseket vonjunk le a vizsgálataink alapján. Ez azt is jelenti, hogy mintavételt kell alkalmazni. Kérdés az, hogy milyen fajta lehet ez a mintavétel. Többféle mintavétel létezik. Itt három szerepel. Az első, hogy egy ítélkezési megközelítést alkalmazunk ez azt jelenti, hogy a kockázatos tranzakciókat vizsgáljuk meg. Ha ezt teszi az ember, akkor biztos nagyon sok hibát talál az ember, de meg tudná -e bárkit győzni arról, hogy ez reprezentatívan mutatja be a valóságot, vagyis az előzetes megítélés alapján működő mintavételnek van szerepe, de nem lehet ez a munkánk alapja. A második az egyszerű véletlen mintavétel. Itt az, ez azt jelenti, hogy az összes tranzakcióból véletlenszerűen választunk. Itt az a probléma, hogy nagyon sok kis tranzakció is így bekerül a mintába. A harmadik pedig a monetáris egység szerinti mintavédelem. Itt a következő diák ezt részletesebben megmutatják. Ez egy valós létező példa, egy kutatási terület, 19-től 10,4 milliárdig van a kiadás, minden egyes tranzakció tesz szerepel, és látjuk ennek, ezeknek az adatait. Tehát itt például a második oszlopból választunk, ugye, a tranzakciók a lakosságban, és látjuk, hogy a legnagyobb mértékű az aránya a nagyon kis tranzakcióknak, tehát több mint a fele 0 és 10 ezer euró közé esik a tranzakcióknak. Hogyha egyszerű mintavételt alkalmazunk, akkor ugye a mintában több mint a fele a mintáknak nagy valószínűséggel ebbe a területbe esik, vagyis a kis tranzakciók közé esik. Ha viszont monetáris egység szerinti mintavételt alkalmazunk, ugye ezt magyarázza ez a slide, akkor nem a tranzakciók száma alapján választunk, nem ennek az oszlopnak az alapján választunk, hanem a kiadási mértéke alapján. Itt azt jelenti, hogy nem a nagyon kis tranzakciókra koncentrálunk, hanem inkább azokra a tranzakciókra, amik a fő kiadást képviselik. Tehát ez azt jelenti, hogy itt a szám szerint a legnagyobb a szám a kis tranzakcióknak, mégis a nagyobb tranzakciók képviselik a teljes kiadás nagy részét. És akkor itt látjuk a következő dián az tehát Hogyha egyszerű mintavétel lenne, akkor nagyon sok kis tranzakciót kéne megvizsgálnunk, és e, itt ezen a sokaságon tudnánk megmondani a hibák gyakoriságát, de ez nem lenne a teljes értékre vonatkozóan reprezentatív. Hogyha monetáris egység szerinti mintavételt alkalmazunk, akkor minden egyes erróra vonatkozóan ugyanaz a valószínűsége, hogy ellenőrzésre kerül, és akkor így tudjuk valóságosan megítélni, hogy a pénz elköltése hogyan történt. Következő ö, dia a minták mértékenek a meghatározása. Van egy ilyen anyagi küszöb, ez 2 százalék éveken keresztül ez volt, a második a elvárt bizalmi szint, persze 95% nálunk ez mindig természetesen. A utolsó elem, ami a legkevésbé intuitív, az a talált hiba arány. Most nézzük meg a következő diát, és akkor ezt meg is tudom magyarázni. Ezt remélhetőleg mindenki ismeri. Ez egy éves jelentésből választott ábra, és a legvalószínűbb hibákat mutatja, és azt is mutatja, hogy milyen a bizalmi arány. A piros vonal mutatja a fent felső korlátot, tehát a maximális mm, megvalósuló szintet, 95%-os megbízhatósággal, az alsó a zöld vonal pedig a legalacsonyabb. Egy a leghatékonyabb lehetséges audit mintavétel alapján az az, amikor a zöld vonal 2%-on áll, vagyis 95% a bizalom, nem több, és akkor itt 95%-os valószínűséggel azt mondhatjuk, hogy nem több, mint 2%-os a hiba arány. 2009-ben ettől nagyon messze voltunk. A zöld vonal az az anyagi szinttől egyáltalán nem volt messze. Az utóbbi néhány évben ez a zöld vonal 3% körül mozgott, úgyhogy jelenleg mm, indokolni tudjuk az eredményeket eléggé alacsony, vagy korlátozott számmal. Következő dia. Itt egy összehasonlítást látunk. 2014-es éves jelentés azt mutatja, hogy idén mit csináltunk, hogy összességében auditáltunk, megvizsgáltunk 1202 tranzakciót, ennek több mint a negyede a kohéziós területről származott, hasonló mérték a mezőgazdaságból, és a többi pedig a egyéb területekről, közös menedzsment területéről 600-ra is lecsökkenthetnénk a mintaszámát, és akkor statisztikailag mindig védhető lenne, hogy az egész költségvetésre vonatkozóan véleményt mondunk erről. Viszont ha ezt megtennénk, ez azt jelenteni, hogy a kohéziós területen kb. 200 tranzakciót vizsgálnánk, 235 a mezőgazdaság területéről, és csak 164-et az egyéb közvetlen management és administration területeiről kevesebb részlet szerepel a jelentésben, tehát a le, elég sok közvetlen menedzsment területről nem tudnánk megmondani a hiba arányt. Az éves jelentésben szerepel ez a helyzet. Megvizsgáljuk a tranzakciókat, amikor a kedvezményezett már meg kapta biztonság pénzt, tehát vagy azért, mert a bizottság meg bizonyosodott arról, hogy végrehajtották a tevékenységet, vagy pedig a költség valóban fölmerült. Tehát nem vizsgálunk előfinanszírozási témákat, hiszen ilyen esetben a bizottság gyakorlatilag valakinek átutalja pénzt, de még nem ellenőrizte a felhasználást a bizottság, és a bizottság valószínűleg nem igazán örülne annak, hogyha kritizálnánk azt, hogy mit tesz a kedvezményezett, pedig a bizottságnak erről még nincs is információra. Következő dia. Nem az év végén egyszerre végezzük ezt a mintavételt, mert akkor nem tudnánk megírni az éves jelentést, hanem 2015-ös mintavételt már a következő hónapokban megkezdjük és nagyon sok kifizetés történik az év vége felé, ezért az év végén többször hajtunk végre mintavételt, meglátogatjuk a kedvezményezeteket, ellenőrizzük még az éves jelentés elkészítése előtt a kifizetések alakulását. Transzakciók vizsgálatakor azt kell vizsgálnunk, hogy ez szabályos -e, törvényes -e, a megfelelő kedvezményezet kapta, -e, joga van a kedvezményezetnek arra, hogy a pénzt megkapja, ellenőrizzük a számításokat, lehet, hogy azt találjuk, hogy rossz a számítás, ha rossz a számítás, akkor azt értékeljük, hogy milyen mértékben rossz a számítás. Például 1%-os plusz fizetés is lehet, és van 50%-os plusz kifizetés is a kedvezményezetteknek, és ezt mi megkülönböztetjük, ezt a kétféle szintű hibát. Két-háromféle hibáról beszélhetünk, a mennyiségben meghatározható hibákat, itt a legvalószínűbb hiba a kifejezés, ezt alkalmazunk, majd mindjárt ezt megmagyarázom. És a mennyiségileg nem megfogalmazható, vagyis egyéb kritikus témák. Itt azt tudjuk megmondani, hogy milyen gyakran merül ez föl a mintán belül, azt nem tudjuk megmondani, hogy a teljes sokasságban milyen gyakori ez. Ahogy már láttuk, a mintánk a nagyobb kifizetésekre koncentrál, és nem egy általános mintavétel a teljes sokasághoz képest. Itt ezen a dián látjuk, hogy 2013-ban mi is történt, mit csináltunk. Az egyik dolog, amit ebben meg lehet érteni, hogy a hibák 60%-a a visszafizetési rendszerből, illetve a költségtérítési rendszerből származik. Csak 14 százalék az, a, amikor valakinek valamit meg kell csinálnia, de nem számol be a költségekről, 26 százalék pedig vegyes területekről származik. Végül itt van egy kép, ezzel azt szeretnénk megmagyarázni, hogy vannak olyan dolgok, amiket nem lehet mennyiségben meghatározni, és soha nem is tettük ezt meg. Például vannak reklámelőírások is, hogyha valaki EU pénzt kap, akkor ki kell tenniük plakátokat, posztereket, zászlókat, hogy itt kiírják, hogy honnan van a pénz. Hogyha nincsenek ilyen táblák, akkor ugye meg tudjuk állapítani, hogy ezt a kötelezettséget nem teljesítették, de ezt nem hibaként előjük meg, tehát ez nem szerepel a hiba arányban. A beszerzési területen például kisebb dokumentációs hiányok, határidők nem teljesítése, ezeket sem határozunk meg mennyiségileg, csak hogyha a beszerzések egy harmadát érinti ez, akkor a határidőknél sokszor valaki kap egy pénzt projektre, és aztán szeptember 1 kell, hogy befejezze, de hogyha október 1-ig nem fejezik be, ez is sajnálatos, de ezt nem nevezzük meg hibának, mert akkor is a, a projekt maga az helyes. Tehát van sok ilyen kérdés, amit nem tudunk mennyiségileg megfogalmazni. Itt viszont a mennyiségileg meghatározható dolgok szerepelnek, tehát valamilyen költséget igényelnek, és mondjuk az EU projektre csak a idejének a felét költi valaki, aztán az áfa visszatérítést ez költségként nem számolható el általában. Aztán, ha valaki olyan költség megtérítését kéri, ami az tervek beindítása előtt merült föl. Hogyha mindezt a hármat megtaláljuk, tehát mondjuk egy 10.000 eurós hibánál, akkor ez itt 50%-os hibarányt jelentene, hogyha mind a három előfordul. Itt egy mezőgazdasági terület képét látjuk, nem is nagyon mezőgazdasági, hogyha egy gazda erre pénzt kér, akkor hogy milyen mennyiséget adunk ennek a hibának, ez attól függ, hogy milyen mennyiségű területet jelentett be. Hogyha ez csak egy kivétel, mondjuk egy egy sarok terület, és a többi terület az valóban mezőgazdasági, akkor ez egy kis hibának számít. Viszont, hogyha a teljes igényel kapcsolatos terület ilyen, akkor ez egy magas hiba arány lesz. Pénzügyi korrekciókról is kell, hogy beszéljünk. Nagyon gyakran előfordul ez ez egy olyan kifejezés, amit nagyon sokféle cselekvést fed le. Visszavonás, amikor a tagállam visszavon egy támogatási kérelmet egy projektre, projektcsoportra vonatkozóan, vagy egy konkrét kiadási fajtára egy projekten belül, akkor a tagállam más projektre nem felhasználhatja. Nagyon ritkán, de előfordulnak a net finanszírozási korrekciók, lehet, hogy a jövőben több ilyen lesz. Ebben az esetben nem használhatja föl a tagállam a korrigált összeget, vagyis elveszíti a jogát erre a pénzre. Ennek következtében az EU támogatás ebben a tagállamban csökkent, viszont a pénzt nem lehet konkrétan ugyanabban a tagállamban felhasználni, a pénz visszajön. A megfelelőségi problémák, ez egy különleges mechanizmus a mezőgazdaságban. Ennek a feladata, hogy a szabálysértéseket lehessen helyreállítani. Általában ez nem a gazdák szintjén történik. Nemrég egyébként a sajtóban is megjelent egy cikk erről a helyzetről, erről a kérdésről figyelembe veszük a korrigáló intézkedéseket, és tavaly egész magas hatása volt ennek magas arányú hatása a hiba arányra. Ez ahhoz a tényhez kapcsolódik, hogy tehát nagyon fontos, hogy milyen mértékben veszük ezeket figyelembe. Hogyha az ellenőrzéseket független módon hajtják végre, még mielőtt miatt megjelennénk, hogyha egyedi igényekre vonatkozik és specifikusak, akkor ugye nehéz itt általánosan megmondani, hogy mit teszünk, itt esetre esetre főtől függ ez. Viszont, hogyha mi oda megyünk, és ezután teszik helyre a dolgokat, ez persze kedves és jó és pozitív, viszont ugye a legtöbb tranzakciót nem ellenőrzik az auditorok, ezért ezzel nem csökkentjük az hiba arányt. És hogyha nagyon általánosak ezek a korrekciók, akkor is figyelembe vesszük őket. Alapvetően azt kell, hogy mondjuk, hogy Egyetemi információkra van szükségünk a tekintetben, hogy mit nyújtottak be és mit nem a költségtérítés igényben. Ha jó egyetemű a kép, amit kapunk, akkor jó döntést tudunk hozni. Hogyha kérdésük van, akkor majd kérem, hogy tegyék fel. Ez egy nagyon egyszerű magyarázat arra vonatkozóan, hogy az extrapoláció hogyan működik, és egy nap majd szeretnék valóban 150-es mintát venni, és csak egy kis hibát találni. Reméljük, hogy ez is bemutatja ez a dia, hogy hogyan számítjuk a hibarányt. Aztán a, a bizalmi szintet is kell, hogy számítsuk. Nem, azt mondták, hogy nem mutassam be a teljes képletet de itt a standard eltérés a minta mérettől, ez itt fontos kérdés, tehát a nagyobb példák csökkenthetik a bizalmi szintet, de ez nem ennyire egyszerű és nem ilyen drámai. 2013-as eredményeket látjuk itt. Ha megnézik középen a zöld pontokat, akkor a látják, hogy hol a mezőgazdaságban, a egyes pillérben, a hármas fejezetben van a legtöbb hiba, aztán a vidékfejlesztés négyes fejezet 6,7%-ban, elég jelentős itt a különbség, de a bizalmi szint átfedi egymást, vagyis statisztikailag ennek alapján nem feltétlenül mondja azt egy statisztikus ennek az ábrának az alapján, hogy az egyik helyzet rosszabb, mint a másik. Viszont ha két évet együtt vizsgálunk, ugye két év között voltak eltérések, és hogyha két évet együtt vizsgálunk, ez azt jelenti, hogy megduplázódik a minta mértéke, és így a határa bizalmi vagy megbízhatósági határ, határok közelebb kerülnek egymáshoz, és akkor itt pláne látszik, hogy nem is annyira rossz a helyzet, vagy nem sokkal rosszabb a helyzet a mezőgazdaságban, mint a vidékfejlesztésben. Ezt látjuk egyébként újra a következő dián is. Itt azt látjuk, hogy az ötös fejezetben milyen a megosztás, ez a regionális politikára vonatkozik. Az első vonal, itt a 2013-as, csak a 2013-as eredmény, 6,4%-os az eredmény a felső szinten. Hogyha megduplázzuk a minta mértékét, akkor jelentősen csökken ez, a, de még itt is 4,5% a legmagasabb és a legalacsonyabb érték között, ez is egy jelentős szórodás. A bizottság sok információt ad az egyes jelentésekben, és muszáj elmondanom, hogy nagy benyomást gyakorol számomra, hogy a bizottság ilyen sok információt tud biztosítani. Számunkra nagyon nehéz bármi, akár egy százalékos arányt biztosítani. Rengeteg információt ad, hogy ők hogy látják a dolgokat, tagállami munka alapján és nagymértékben a saját megítélésük alapján. Ez egy 2,8%-os átlaghoz vezet a DG a régió főigazgatóság részéről 2013-ra. Ezt össze tudjuk hasonlítani a mi eredményeinkkel. Itt az szerepel, hogy a főigazgatóság és mi ugyanarra a kifizetési területre mit állapítottunk meg. Mezőgazdaság, 3,6%. A mi eredményünk a mezőgazdasági főigazgatóság persze lehet, hogy nem teljesen ekvivalens a két téma, lehet, hogy ott nagyobb a ö, ö, populáció, ők 0,9%-kal alacsonyabb eredményre jutottak. A kereszt megfelelési kritériumaik mások. A vidékfejlesztésnél is ugyanez a helyzet, az ő eredményeik kicsit alacsonyabb, de azért hasonló a miénkhez. A foglalkoztatásnál egész hasonlóak a számok. A régió főigazgatóságnál viszont jelentős a különbség a mi adataink és az ő adatai között. Ez egy kicsit azért megkérdőjelezi, hogy mennyire megbízhatóak ezek az eredmények. Remélem, hogy nem voltam nagyon unalmas, és kicsit betekintést nyerhettek abba, hogy a statisztikusok, statisztikusok hogy fogalmazzák meg azt, amit nekünk mondanunk kell, illetve hogy ennek milyen korlátai vannak. Nagyon nehéz másfajta alternatív statisztikai mintavételt elképzelni, úgy, hogy általános képet tudjunk adni egy adott alapsokasságról lehet, hogy a jövőben, amikor javulnak majd az eljárásaink, jobb információkat tudunk majd kapni a tagállamoktól, a bizottság jobban tudja ellenőrizni ezeket az információkat, akkor talán jobban tudunk eljárni, de most nagyon keményen dolgozunk azon, hogy a lehető legjobb információt adjunk, de azért tudniuk kell, hogy statisztikailag ezeknek vannak korlátai. Köszönöm. Köszönöm szépen. Valóban rendkívül okos dolog, és egy önmagának való, tehát egy külön tanul, tudományág. Szeretném felvetni azt a kérdést, ami újra meg újra foglalkoztat minket. A bizottság és a számvevőszék közti módszerek kiigazítása, összepasszintása, hiszen rendkívüli mértékben eltérnek a számok, és a bizottság szívesen indul ki alacsonyabb számokból, mert egyszerűen az jobban néz ki. Mit gondol erről a módszertani kérdésről, vagy a közelítésről szóló vitáról, pont a beszerzési eljárásoknál? Mi a véleménye erről? Tovább kell -e mennünk, vagy pedig amit eddig elvégeztek, hiszen sok mindent tettek, az véleménye szerint elegendő. Köszönöm előre is a válaszát. Köszönöm, elnök asszony. Meg kell, hogy mondjam, hogy szignifikáns különbségek nincsenek a számvevőszék és a bizottság megközelítésében. A közbeszerzésről konkrétan a bizottság célkitűzése az, hogy az EU költségvetést segítse. A számvevőszéké, hogy kvantifikálja a tranzakció ellenőrzéseknél felfedett eh, hibákat. De hogyha megnézzük a 2012-es EP mentesítési határozatot, akkor a bizottsággal most egy olyan ö, zárószakaszba értünk, aminek alapján megtalálhatjuk azokat a közös alapokat, amivel sikerül majd az évről évre visszatérő vitát, módszertani vitát elkerülni, ami a közbeszerzések hibáinak kvantifikálása körül mozog. Ugyanakkor megint csak a 2012-es mentesítési állásfoglalásra alapozva foglalkozunk a, költség megfele- a kereszt megfelelés kérdésével is. Egy következő szakaszban pedig majd a biztosítási ügyekért felelősként szeretnék a bizottsággal majd megbeszélni a többi vesség kérdését. Nem mondom, hogy ennek keretében a több éves felfogást biztosítani kell, de mégis az Európai Parlament a, újra betekinthetne ebbe a kérdésbe annak érdekében, hogy akkor elkerüljük az e körüli visszatérő vitákat. Ahogy Peter Vers kollégám is jelezte, kötelességünk statisztikai módszert alkalmazni, hogy a nem megfelelési szintet kidolgozzuk a mögöttes tranzakciókra vonatkozóan, és továbbra is folytatjuk azt, hogy megtervezzük, sikerüljön megtervezni, és a jogalkotási hatóságok számára a szükséges jelentéseket biztosítani, annak érdekében, hogy önök is a, a saját felügyeleti feladatokat el tudják látni. Ha megengedi, akkor eh, néhány szót eh, hozzátennék. örülünk azoknak a számoknak, amelyet a, a mezőgazdasági főigazgatóság ad. Az elmúlt néhány években jelentősen változott a felfogásunk az elmúlt évben különösen. Vannak pozitív jelek tehát már, és úgy mi is úgy gondoljuk, hogy ez az útnak egy állomása, nem pedig a végső cél. Köszönöm szépen, hát készen vagyunk arra, hogy mi is részt vegyünk az úton, és elérjük a célokat. Vers az előadásában jelezte, hogy a hibáknak csak egy harmadát tulajdonítják a pályázati felhívás eljárásnak. Milyen értelemben csak a harmada? Mivel olyan sok minden félrecsúszhat a közbeszerzésben, hiszen a közbeszerzés egy rendkívül komplex eljárás, valóban előfordulhat, hogy meg kellene nézni a közbeszerzést nem, minden, nem mindig áll minden dokumentum rendelkezésre, de ilyen körülmények között a következtetéseinket a megkapott bizonyítékok alapján vonjuk le, és azt, biztos, azt próbáljuk biztosítani, hogy megfelelő eljárás volt. De mégis, hogyha nem kapjuk meg a teljes dokumentációt, akkor annak az is lehet az oka, mint néhány évvel ezelőtt volt egy ilyen esetünk, hogy a bizottság ahelyett, hogy egy díjat bejelent, díj odaítélését a hivatalos közlönyben tette volna közzé, egy e-mailben közölte. Ez valóban hibás volt, hiszen a törvény azt mondja ki, hogy a hivatalos közlönyben kell megjegyeztetni, de senkinek nem okozott ennek kárt. A figyelmet ilyen esetben ráirányítjuk erre, a kedvezményezetnél nyilvánvalóan, de nem kellene ezeknek a kérdéseknek a jelentőségét eltúlozni, és ezeket bevenni a hiba arányba. Tehát igazából megpróbáljuk észszerűen indokolni azt, hogy mi az, ami százszerzelékig hiba, és mi az, ami helytelen, de épp csak, hogy előfordult. Köszönöm szépen. A kollégák egy kicsit ma kedvetlenek, persze megértem, leharcoltak. A napi rendi pont végére értünk, ha mennyiben nincsenek további kérdések, szeretném megköszönni önöknek a nagy hatású előadást, a fóliákat a kollégák rendelkezésére bocsátjuk, és így majd biztos vissza fogunk térni erre a problémára hiszen újra meg újra foglalkoztat ez bennünket. Köszönöm, hogy eljöttek még egyszer, és köszönöm ezt a az előadást. Már majdnem a napi rendünk végén vagyunk, de a 64-es pont alatt még szeretnék beszámolni önöknek az unió pénzügyi érdekelt, érdekeit érintő csalás elleni büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről. Law mi e, Libe bizottsággal együtt készítjük ezt a jelentést, ma is volt egy háromoldalú egyeztetés, és van még e, néhány e, kitartó kollega, akik mindig itt maradnak a végéig az ülésnek. Általában munkatársakról van szó, akiknek nincs más választásuk. Egyébként a többieknél hát mégiscsak korlátozott a lelkesedés. Többször, hát kétszer végigmentünk ezen a témán, a tanácsban azonban nagy-nagy ellenállás van, ami az Európai Bizottsági Szöveget illeti. Azzal a jelenséggel nézzünk szembe, hogy a tanács már elfogadott szövegeket visszavon, és még egyszer ellenőriz. Erre került sor ma. Tehát mondhatjuk azt, mondhatjuk azt, hogy ez rosszabb, mint amikor az ember három lépést tesz elére, előre és kettőt hátra. Ma nem úgy volt, ma úgy volt, hogy hármat tettünk előre és négyet hátra. Még mindig nem sikerült megegyezni a pontok, azokban a pontokban, amelyek az európai ügyész illetékességét illeti áfacsalás ügyében véleményünk szerint mindenképpen neki kell felelősnek lennie a határon átnyúló áfacsalások esetében egy bizonyos összeg felett. Nagyon nehéz ez a feladat megállapodni a tanácssal ebben, de nem akarunk az áfacsalások ügyében úgy eljárni, mint eddig. Ami a minimális szankciókat illeti, és a minimális maximum szankciókat illeti, megint csak nehéz helyzetben vagyunk. A a minimális, legmagasabb szankciók küszöbértékeit tekintve a tanács 5 évről 4 évre csökkenteni a legmagasabb büntetést, az elévülés fogalmát kivenni a szövegből, és a küszöbértékeket pedig csak a preambulum bekezdésében szeretné használni, és ez számokra nem elfogadható. Ez a hetes cikk, ebben valóban előre visszalép kell elkönyvelnünk. Nem vagyunk hajlandók a tanácssal ilyen feltételek mellett megállapodásra jutni, mert már most látjuk, hogy az európai ez, ügyésznek megfelelő jogalap alapján megfelelő illetékességekkel, érdemi illetékességekkel kell rendelkeznie. Ez nehéz ügy, de hát, továbbra is udvariasak és barátságosak vagyunk, folytatjuk a tárgyalásokat. Azt gondoljuk, hogy mindez az az igazságszolgáltatási együttműködés területén nagyon fontos Európában. Szerettem volna a fehér füstöt felküldeni, de hát ma még messzebb vagyunk a fehér füsttől, mint tegnap előtt. A lett elnökség nagyon igyekszik, az olasz elnökség az egészet igyekezett előre vinni, de a tanácsban az egész jogalapot veszélyeztetik egyes erők. Folytatjuk a tárgyalásokat és természetesen tájékoztatom önöket a későbbiekben is, de hát nem egyszerű a feladat. Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon csalódott vagyok, mert a Lisszaboni szerződéssel az EPO-nak külön jogalapot adtunk, és az EPO-nak most valódi mm, eszközök kellenek, hogy a kezében legyenek. Ami az jogi eljárásokat illeti, és a tagállamokban bizonyos változásokra kerül sor, ezt tudjuk, ezt nem vesszük félváról, de hát ilyen az élet. Hogyha nem lennénk készek a változásra és a változtatásra, akkor az Európai Uniót nem tudtuk volna ilyen messzi vinni. A, most a jogi belügyi együttműködésről van szó, Tudtuk, hogy ezen a területen nagy ellenállásokra kerül sor, ezt erre számítottunk, de azért, amikor ez valóban megkörül, meg, amikor erre valóban sor kerül, akkor azért ezt nehéz elfogadni. Ami a belső piacot illeti, sikerült előrelépnünk, voltak ellenállások, de mégis sikerült előre lépni hogy most éppen az, a bel- és igazságügyi területen annyira nagy az ellenállás, hogy még az első lépést sem tudjuk megtenni, ez nem elfogadható. Ezért valóban politikai szintre kell emelni ezt a kérdést, mert az a benyomásom, hogy a munkacsoport, a munkatársak, akik a munkacsoportban ülnek, egyszerűen ki akarnak várni, nem veszik ezt komolyan, egyszerűen időre játszanak és arra játszanak, hogy egyszer majd mindenki bedobja a törölközőt. Ez nem lesz így, mert mi a kokobu meg vagyunk győződve e, a font, ennek a témának a fontosságáról, látjuk, hogy a tagállamok mennyire nem működnek együtt, ezért mennyi pénzt veszítünk el, e, nincs megfelelő büntetőjogi harmonizáció a tagállamok között. E, ezért azt gondolom, nos, a szervezett bűnözés kérdéssel kapcsolatban a tagállam döntheti el, hogy hogyan tud a legolcsóbban, hogy úgy mondjam, küzdeni ez ellen, de ez itt nálunk nem működik. Közös piacunk van, és a közös piac ki, vagy vadhajtásait meg kell nyírbálni. Az európai az, hogy az európai pénzeket kétséges szervezetek kapják meg, hogy ezzel ellen nem merünk fellépni, ez nem elfogadható. López Aguilar, a szocialista frakcióból az társjelentéstevő, nagyon jó együttműködést folytatunk, nem vagyok hajlandó feladni a dolgot, folytatjuk a tárgyalást. Az, hogyha feladnánk, az nagyon nagy hátrányokat hozna. Látjuk azt is, hogy az EPO, tehát az európai um, ügyész eh, hivatalában az Európai Parlamentnek eh, nincsen eh, behatása, vagy ráhatása, ez a tagállamok illetékességébe tartozik. Most látjuk, hogy a tagállamok ezt széttrancsírozzák, mint a karácsonyi pulykát, hogy úgy mondjam. Az együtt döntés, az egyetlen lehetőség, amiben hallathatjuk a hangunkat, és ezt meg is fogjuk tenni. Minden akár kerülő utat is vállalok, hogyha a végén célhoz jutunk. Ez volt az én beszámolom, nem látok hozzászólást, akkor ezzel a napi rend, 64-es napi rendi pontra végére értünk, de Pácsi Tiszúr mégis szeretne hozzászólni. Tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Valóban az a helyzet, hogy az európai ö, ügyészség, főügyészség, mint intézmény ö, fontos, minden tagállamnak megvan a saját jogrendje, a saját igazságszolgáltatása. A jogalap azonban létezik, és tudnunk kell, hogy ez nem lesz egyszerű harc. Alapvető kérdésről van szó, hogyha ezt a rendszert létrehozzuk európai eszközökkel, nagyon nehéz harc áll előttünk, hiszen európai pénzekről van szó, nem akarok ezzel kapcsolatban többet mondani, de annyit azért hadd mondjak el, hogy jó úton haladunk. Az Olaf rendszerben sikerült bizonyos reformokat bevezetni, és ma is láttuk, hogy jó irányba haladunk. Hallottunk a statisztikai módszerekről, amelyeket használnak, de természetesen önnek teljesen igaza van abban, hogy hogy itt bizonyos tagállamokban bűnügyi elemek is felmerülnek, amelyek ellen harcolni kell. Folyt köv, mondja az elnök. 65-ös napi rendi pont, egyéb kérdések, ezzel kapcsolatban senki nem jelzett semmit, akkor szeretnék arra emlékeztetni, hogy a következő ülésünk március 23-án 15 órakor lesz, március 24-én 9 órától egész nap, Köszönöm szépen, hogy megjelentek. Kellemes estét mindenkinek, és lezárom az ülést.